Dear colleagues, may you please take seat? Kedves kollégák, kérem mindenki foglalja el a helyét. Rendkívüli vendégeink vannak ma, de először fogadjuk el a napi rendet. Köszönöm. Nagyon rövid közlendőim vannak. Meg szeretném erősíteni, hogy a szakbizottság rendkívüli és tart jövő héten Strasbourgban. ahol az EGS 2016-os jelentéstervezetről cserélünk esmét valószínűleg és az Európai Statisztikai Tanácsadó Testület elnökével cserélünk eszmét. Harmadik napirendi pont. Mark Carney az Európai Systemic Risk Board, vagy az ö, alelnökem és az FSM elnöke. Kárné úr 2013 óta elnöke, alelnöke a Systemic Boardnak, és Mary Kinget váltotta ebben a pozícióban. Az alkalmazandó rendelet alapján eh, az um, Systemic Risk Board um, um, vezetője rendszeresen beszámol az Európai Parlamentnek, illetve a Benko Winglandnél betöltött pozíciója okán értelemszerűen szintén hivatalból is tagja a Systemic Risk Boardnak. A mi feladatunk az, hogy eszmét cseréljünk a makroprudenciális felügyelet kérdéséről és a pénzügyi stabilitás kérdéséről is kitekintsünk. Tehát kérem a kollégákat, hogy kérdéseikben arra koncentráljanak, hogy Kárni úr milyen kérdésért felel, a szisztemikus kockázat csökkentése egy olyan téma, amely mind a szakbizottságunk számára, mind pedig a Systemic Risk Board számára nagyon fontos. Kárni, kormányzó úr, hallgassuk meg az ön bevezető beszédét, és utána pedig a bevett gyakorlatunk alapján 5 perc részeket tartunk. Kárni úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Honorable members, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számára, hogy az Európai Kezelési Tanács, vagy Systemic Risk Board alelnökeként felszólaljak. Az a fontos, hogy megértsük a kockázat a makrofinanciális szakpolitikák kialakítása során. Nagyon fontos a koordináció az Európai Unióban, hiszen egységes belső piac működik, és ennek megfelelően az ESRB a stabilabbá teszi a pénzügyi politikát. Az európai tagállamok nyitottsága segíti a kereskedelem, kereskedelmet és a diversifikációt is elősegíti. Nagyobb a piac, nagyobb lehetőségeket kínál és ilyen módon jobban ki lehet használni a gazdaságban rejlő lehetőségeket. Ugyanakkor jobban kiteszi magát a gazdaság a külső sokkoknak, és új veszélyekbe is kever, keveredhet a gazdaság. Az ESRB segíthet az ellenálló képesség kialakításában, annak érdekében, hogy a nyitottság előnyeit és maximalizáljuk és csökkentsük a veszélyeit, és most pedig a alelnöki pozíciómban szerzett tapasztalatokról szeretnék beszélni. Az ESRB erősebb makroprudenciális kereteket teremtett meg az Unióban, és arra ösztönözte a nemzeti jogalkotókat, hogy makroprudenciális hatóságokat hozzanak létre a joghatóságok területén. Egy op- operatív makroprudenciális polici kéz- kézikönyvet írtunk a bank ágazat számára, ez a kézikönyv a legjobb gyakorlatokról szól, az, és um, körvonalazza azokat a jogi kereteket, amelyek meghatározzák, és szól a potenciális kiágyűrűzés vagy spillover jelenségéről ahol a, um, úgy gondoljuk, hogy um, az ajánlásokat nem alkalmazzák, az ESRB úgynevezett soft law-val léphet fel. Például múlt évben az ESRB ajánlásokat tett a makroprudenciális hatóságok számára, hogy hogyan lehet kontraciklikus tőke buffereket kialakítani, és ajánlásokat fogalmaztunk meg a 2016. év harmadik negyedévére. A makroprudenciális politika még mindig gyerekcipőben jár, és az ESRB is sokat tanul például a marzsok kialakításában és a ö, derivatívák ö, prociklikus kialakításában tanultunk sokat, idén pedig makroprudenciális puffer zónát alakítottunk ki. Bank of England követte ezt az ajánlást annak érdekében, hogy a leverage ratio összetevők megfelelők legyenek, és a kockázat alapú tőke keretet vegyék figyelembe. Az um, ESRB um, elemzés tárgyává teszi az adatokat, um, és új empirikus bizonyítékokat gyűjtött össze, melyek bizonyítják, hogy a bank ágazat uh, leverage uh, ciklikus uh, jellegű volt, és ilyen módon segített a nehéz gazdasági ciklusok kiküszöbölésében. Az EBA-val együttműködve sikerült a jobb leverage a arányt kialakítani, és így egy stabil makroprudenciális keretet kialakítani. Az e SRB a legjobb gyakorlatokat úgy is, valamint a nemzetközi gyakorlatot úgy befolyásolja, hogy makroprudenciális perspektívát alakít ki arra, hogy a pénzügyi rendszer elemei a hosszú távú prosperitás, növekedés hogyan szolgálhatja. Például az szolvencia 2 vizsgálata során az ESRB ezt vizsgálta meg, hogy a hosszú távú beruházások hogyan tudják a stabilitást biztosítani a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy a szolvencia 2 megfelelő keretet biztosít, és az ESRB konstruktív és objektív makros prudenciális perspektívát kínálhat a parlament számára, amikor 2018-ban áttekinti a szolvencia 2-t. A nyitottság azt is feltételezi, hogy a kockázatokat közösen értelmezzük. Az ESRB tehát fontos szerepet játszik az EU-ban annak érdekében, hogy közösen kezeljük a kockázatokat. A pénzügyi rendszer jelentősen megváltozott a válság óta, és a kötvénypiacokból eredt a nettó hitel növekedés, és a eszközök 60, illetve 80 százalékkal nőtte globálisan, illetve az EU-ban. Az ESRB éppen ezért két módon járul hozzá az ellenadóbb tőkepiacok működéséhez. Először is segíti, hogy jobban megértsük a piaci likviditást működtető elemeket, másodszorban pedig um, a piaci alapú pénzügyek kockázatait segít jobban meg felmérni. Az ESRB-nek speciális jogköre van ezen a területen, hiszen idevágó információkat szerezhet be az egész EU-ból, és a marketmakereket, valamint az asset menedzsereket is bevonja a szélesebb körű tanulmányban, amely valószínűleg 2016 végére ér végem. Ez a tanulmány a likviditási kondíciók um, kihatásait fogja megvizsgálni, és megvizsgálja, hogy um, egy piaci uh, stressz helyzetben a likviditási helyzet megfelelően. Egy hasonló tanulmányban 143 befektetési alapot vizsgált meg a Bank of England, és um, arra jutott, hogy a likvidációhoz háromszoros összeg van szükség, mint amennyit a kötvénypiacokon megforgatnak. Ilyen módon tehát hibásan működik a rendszer, és ezzel kapcsolódóan az ESRB egy további értékelést fog kialakítani. Segítünk megfelelő szakpolitikai válaszok kialakításában és a stressztesztek végrehajtásában, illetve már a bankok meglévő stressztesztjének eh, kiegészítésében az esrb ezen felül pedig eh, részletes eh, derivatív kereskedelmi beszámolókat készít az unión belül, összekapcsoljuk a nemzeti szakértőket, és így a különböző kereskedési formákba betekintést adunk a hatóságoknak, segítve abba, hogy megmutassuk számára, hogy hogyan lehet a rendszer kockázatait csökkenteni. Clearing and whether it shifts risk to other parts of the system, such as direct. A clearing bankok pedig egy további részét képezik a rendszernek. Az e SRB ezen kívül a kockázatkezelést is értékeli, Bizonyos esetekben ugye nem csak fontos megérteni azt, hogy a hatóságoknak is megosztott megközelítést kell alkalmazniuk. Az ESRB támogatja a bank felügyelőket, illetve az értékpapír hatóságokat is. A párbeszéd által bevált gyakorlatokat tudunk kialakítani, ennek példája az ingatlanpiac. Az idén az e SRB hangsúlyozta, hogy a strukturális különbségek hogyan befolyásolják ezen piacokat az Európai Unióban. Ez egy olyan elemzés, amely meghatározta, hogy milyen eszközök által tudnak jobban reagálni a hatóságok a különböző eltérésekre a piacokon. A kulcs fontosságú következtetéseinek az elemzésnek Egyfelől rugalmasságra van szükség a makroprudenciális eszközök kialakításában, másodszorban nincs egyetlen egy olyan eszköz sem, amely az összes kockázattal fel tudná venni a versenyt, ezért megfelelő eszközökre van szükség, és a szakpolitikák hatékonyabbak nemzet, illetve európai szinten, amennyiben a tovagyűrűző hatást jobban kezeljük. Az SRB létrehozta a keretet, amely által jobban kezelhető ez az átgyűrűző hatás, és ez jövőre lesz kész és működőképes. Ezt tagok fogják irányítani, ugyanakkor az SRB ajánlásaira fog támaszkodni, és abból indulunk ki, hogy a különböző intézkedések kölcsönösek lesznek. Ez pedig nagyon fontos, ugyanis az SRB-t idén 60 tavaly 69 alkalommal értesítették makroprudenciális fellépésekről, és 173 esetben az irányelv hatályba lépése óta. Több orszalmaz most már makroprudenciális eszközt, egy pedig fontosabbá és szükségesebbé teszi a clearing ház létrejöttét. Az ESRB ugyanígy értékelni fogja azt is, hogy a nemzeti makroprudenciális hatóságok az anticiklikus tőkepuffer rátákat hogyan tudják alkalmazni. Ez egy olyan eszköz, amely, amelyet az a uniós jogszabályok adtak a rendszerkockázati testület kezébe. Ezáltal növelhető a kollektív ellenálló képesség, és az ágyűrűző hatással szemben jobb fellépés. Egyéb kockázatok, mint a kötelességszegés, is komolyabb eredető hatással néznek szembe. Ezen büntetések az elmúlt öt évben 50 milliárdot tettek ki. Ez a tőke a hitelező kapacitást tudta volna szolgálni. Az ilyen kötelezettségszegések és kötelezettségszegések a bizalmat is alásták a rendszerben. Biztosítani kell, hogy a bankok ellenálló képesek maradjanak, és az, a Bank of England követte a legutóbbi stressztesztek során ezt a megközelítést, és ez rámutatott egy további 40 milliárdos költségre. Azt is javasoltuk, hogy a forrásnál kezeljük ezen problémákat, javítva az elszámoltathatóságot. A javadalmazás jobb szabályozást igényel, ösztönözni kell a jó magatartásokat. És az Európai Unióban az Egyesült Királyság alkalmazza a e tekintetben a leghatározottabb és legkeményebb javadalmazási rendszert. Az EU-ban az ilyen intézkedések hatékonyságát ugyanakkor némileg mérsékelte a bónusz cap, 2013-ban az állandó és változó kockázati tőke közti arány 1-3 volt az Egyesült Királyságban. Elnézést azt kérték, hogy lassabban beszéljek, mondja az előadó. Tehát visszatérnék akkor még egyszer erre. A bevezetés óta 1-3 az arány, jövőre pedig, vagy a következő évben, 2014-ben, amikor ezt a bónuszkepet elsőként kellett, hogy alkalmazzák a vállalkozások, az arány 1-1-re csökkent, ami azonban az átlagos javadalmazás szintjét nem változtatta a pénzügyi stabilitási igazgatóság a különböző eszközök kompenzációs eszközök bevezetését fontolja, és amennyiben ez megfelelőnek bizonyul, ajánlásokat fogalmaz meg a jövő évi g 20 csúcsra. A reformok szükségesek, de nem bizonyultak kielégítőnek. Jelentésekben is rámutattunk arra, hogy az elszámoltathatóságot növelni kell. Ezt az SRB támogatja. Az FSB tagjai között meg fogja osztani az eddig szerzett tapasztalatokat arról, hogy hogyan lehet jobban kezelni a víztárságokat, és hogyan lehet az egyéni felelősségre vonást javítani. Az Egyesült Királyságban egy új rendszert léptetünk életbe, ami a menedzserek elszámoltathatóságát növeli, amennyiben a saját hatáskörükbe tartozó területeken hibák következnek be. Ezáltal próbáljuk a magas színvonalú standardok megértését terjeszteni a rendszeren belül. Következésképpen az összes tagállam, főleg az EU állampolgárai számára fontos a pénzügyi stabilitás, és ez kell, hogy legyen a jólét alapja, ami az az e SRB hozzájárul. A pénzügyi válság bebizonyította, hogy a kockázatok mennyire gyorsan tovagyűrűznek a határokon keresztül, éppen ezért széles körű reformokra van szükség. A parlament, illetve ezen szakbizottság vezető szerepével egy reformprogram javarészt elkészült. Ennek most a feladata az, hogy a hatóságok alkalmazzák a, az eredmények érdekében a mikroprudenciális standardok pedig a vállalkozások ellenálló képességét kell javítsák. Rugalmasságra van szükség, hogy a bekövetkező sok hatásokkal szemben gyorsabban lehessen reagálni, főleg azon vállalatok esetében, amely rendszer, a rendszer szempontjából fontosak. Az ESRB segített a tagállamoknak abban, hogy eleget tegyenek szerepüknek, feladatainknak, és kezeljék a felmerülő kockázatokat. Drági elnök a közelmúltban mondta el itt a szakbizottság előtt, hogy hogyan fogja az e SRB a jövőben értékelni a tagállamok makroprudenciális lépéseit. Az alacsony kamatokra helyezve a hangsúlyt a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében, és azért, hogy valóra váltsuk az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé való áttérést. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Karni úrnak. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes bevezetőt, ami számos értékes és fontos pontra rámutatott, például a befektetési alapok stressz tesztje, a kötelező clearing, a leverage, a bonus cap, és a makroprudenciális fellépések értékelése is fontos. Minden bizonyal a képviselők most eszmecserébe is fognak bonyolódni önnel, és Burkhard Balc következik először. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megengedi a elnök úr, akkor németül szeretnék beszélni. Először is köszönöm, hogy eljött ma a szakbizottságunkba. Tudjuk, hogy ez mekkora érték, nagyon örülünk ennek, és üdvözölhettük volna ma az SRB átmeneti elnökeként is, illetve a lelnökeként, de hát végül Mário Drági kapta a posztot. Két kérdésem van önhöz. Először is, ön is tudja, hogyan alakulnak az európai és a nemzetközi fejlemények a pénzpiaci jogalkotásban. Néhány héttel ezelőtt Antályában volt a G20-as csúcs találkozó, és ott egy új új TILEX normáról döntöttek. Az európai jogalkotásban a vonatkozó irányelven szintén vannak kötelező veszteségi pufferek bizonyos normák révén. Szeretném megkérdezni öntől azt, hogy egyetérte azzal, hogy a lehető leggyorsabban kötelező, kvantitatív minimum standardekre lenne szükség az MRL vonatkozásában, az összeg, illetve a mérleg főszeg 8%-ában meg, meghatározva, és a jövőben az MRL és a TIL-lákot hogyan lehet összefogni. Második kérdés. Az LKB úgy döntött, hogy a kötvényvásárlási programját meghosszabbítja, a likviditás rendkívül magas, azonban nem javult a beruházási ráta, ezzel szemben a bankok és a biztosítók már nem igazán tudnak profitábilis beruházási projekteket indítani. Érdekelne, hogy ön azon túlmenően, amit már elmondott, hogyan értékeli a rendszer szintű kockázatokat a pénzügyi ágazatban, különös tekintettel a biztosítási ágazatra. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a két nagyon érdekes és fontos kérdést. Biztosan tudja, de a tisztánlátás véget elmondom, ami a télekot illeti, ez egy olyan standard, amely a 28 legnagyobb globális szinten rendszer szintű intézményre vonatkozik, ezért ez egy olyan standard, amely meg kell, hogy feleljen az USA-nak, Kínának és az összes releváns szereplőnek, fontos, hogy bizalmat, megalapozza a bizalmat és jogbiztonságot teremtsen, ezért a télákot e jobban körülhatárolták, mint az emrelt. De a télek gyakorlatilag az emrel alá tartozik, annak egy része. Az Egyesült Királyságban vannak globális szinten is rendszer, a rendszer szempontjából is jelentős intézményeink, mi a tilakot az MREL végrehajtása révén fogjuk végrehajtani, és összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Az MREL végrehajtásáról jövő év elején születik majd meg a végrehajtással kapcsolatos mérvadó dokumentum, és ez érthetően jóval több intézményt fog össze az arányiság elvének megfelelően, valamint az érintett intézmények rendszer szintű jelentőségének megfelelően. A két legfőbb dolog, amit hangsúlyozni szeretnék mindkét kérdés esetében az, hogy nem csak a veszteség abszorpciós kapacitása lényeg, hanem gyakorlatilag az eszközök ezek az eszközök olyan jogszabályok tárgyát képezik, amelyek növelik a rendszerben uralkodó fegyelmet. Ez azt jelenti, hogy, és ezzel válaszolnék a második kérdésére, és nagy általánosságban válaszolok erre, ami a likviditást illeti, a quantitative easing kapcsán. Gyakorlatilag a portfólió egyensúly hatáshoz kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos befektetőket arra ösztönzünk, hogy magasabb kockázatú beruházásokat eszközöljenek, és befektetéseket eszközöljenek. És itt be is fejezném. Köszönöm. Next speaker, Elisa Ferreira. Oh, oh. Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak az Angolul beszélek, hogy komplikáljam a kommunikációt. Köszönöm szépen, hogy itt van. És visszatérnék az ESRB létrejöttének kérdésére, amikor a parlament mindent megtett egyébként Szilvi Güller volt a jelentéstevője ennek a dossziénak, tehát mindent megtett a parlament annak érdekében, hogy a, ne megakadályozzuk, hogy az erdőtől ne lássuk, a, hogy a fától ne lássuk az erdőt. Amikor a szisztemikus, rendszerszerű válságot keresünk. Nagyon fontos tehát, hogy a Európa működését makroprudenciális szempontból is lássuk, és a kvantitatív easing, a mennyiségi könnyítés fényében lássuk, hogy a likviditás rendelkezésére áll, de a gazdaság mégsem indult be, úgymond. És az ön tapasztalatai alapján hogyan látja ezt? Mi hiányzik Európában, mondjuk az USA-val, az Egyesült Királysággal vagy Kanadával összevetve. Másrészt a tőkepiaci unióról is beszélünk, de hát még a bankunió sem működik. Hiányzó elemek működnek, a második és a harmadik láb vagy pillér, a bank, bankunió tehát nem tervek szerint működik. Ilyen módon furcsa, hogy egy új projektre is rátérjünk, mielőtt ezt befejeznénk és Hogyan látja a rendszerszerű vagy a szisztemikus kockázat kérdését a Brexit fényében, annak tekintetében, hogy az Egyesült Királyság kilépe az EU-ból vagy sem? Persze Hát ön itt van, értelemszerűen önhöz intézzük ezt a kérdést, de ha nem, akkor nem válaszolt. Tehát ez egy szisztemikus kockázat, vagy sokkal inkább egy szisztemikus esély? Hagy kezdjem tehát a nagyszerű kérdések közül az elsővel, a kockázati környezettel. A kockázati környezet nem egyedülálló az Egyesült az Európai Unió számára, hanem a fejlett gazdaságok számára hasonló a kockázat. Más-más persze a pálya íve az előrejelzéseknek, de a kamat szint általánosságban azt mondhatjuk, hogy a válság után alacsony. A demográfiai és egyéb hosszú távú strukturális szempontokat is figyelembe véve a min vélhető, hogy a kamat kamatok hosszabb ideig alacsonyabbak lesznek, mint a múltban voltak. És ez persze a különböző magának a tőkének az árát is meghatározza, az, eszköz, az eszközök és az eszközállománynak az árát is meghatározza. Minden fejlőd, fejlett gazdaságban mindegyik egyébként a makroprudenciális politikára egy külön százalékarányt vagy díjat számít. A lényeg az, hogy a kereszt finanszírozott piacok ellenőrzését is biztosítsuk, hiszen az a kérdés, hogy hogyan lehet a pénzügyi rendszer ellenálló képességét a sokszínűség, a diverzitás mellett is megőrizni, hogyan lehet biztosítani, és erről beszéltem bevezető észrevételeimben, hogy a hosszú távú befekteték, befektetők, mint a biztosító társaságok lehetőség szerint nagy részt hasítsanak ki a tőkepiac finanszírozásából, teljesen mindegy, hogy milyen termékcsoportról beszélünk, így lehet a prosperitást és az ellenálló képességet biztosítani. Ami pedig a bankunióra feltett kérdését illeti, az én pozícióm alapján azt mondhatom, hogy mind a bank, mind a tőkepiaci unió kezdeményezés nagyon fontos, mindkettőre szükség van ahhoz, hogy az intézményi struktúra, a bankunió intézményi struktúráját tovább kiépítsük. Ehhez nagy lépések kellenek, de ez egy nagyon fontos terv. Fontos, hogy előrelépjünk ebben. Jelenleg a bankunió kialakításának útján vagyunk, bizonyos kockázatokkal is szembenézünk, mondjuk a külső sokkok, lehetnek ilyen kockázatok. Ami pedig az Egyesült Királyság esetleg kilépését illeti, értem szerűen én pozíciómnál fogva nem veszek részt az ilyen eh, vitákban. A Bank of England szerepe abban áll, hogy a rendszert olyannak, amilyen elfogadja, és ezzel dolgozom. Vannak persze lehetőségek, hogy a rendszert hatékonyabbá tegyük, de persze a makroprudenciális menedzsmentünket magunk is eh, továbbfejlesztjük, és a tapasztalatokat levonjuk. Hát ez egy, ez egy csodálatos felszólalás volt a, témé, a témában, nagyra értékeljük. Kész Wimburn. Köszön, köszöntöm kormányzó úr. Két jogszabályra kérdezek rá, amelynek a célja, hogy a derivatívek piacon csökkentse a kockázatokat, illetve a bankágazatban is. Az EU-ban a, köz, a derivatív, a központi clearingjét szolgálja egy jogszabály, illetve a CRD 4, amely a Bázelen alapszik. De úgy tűnik, hogy a Bázel 3-ban a leverage kalkuláció és a CRD 4-en belüli kalkuláció úgy van kialakítva, hogy a marzsokat az emér számolja ki, nem a szereplők maguk, és ilyen módon a CCP default alapja fedi ezt le. Összességében ez pedig hátrányos kihatással van az USA-ban, és vannak olyan clearing tagok, akik felmondták a clearing szolgáltatásokat, mások pedig a, a leverage ratio igazításának fontosságáról beszéltek, annak érdekében, hogy a központi clearinget meg lehessen tartani. Meg kell ezt változtatni az ön megítélés alapján, és ha igen, akkor esetleg Bázelben unilaterális módon kell -e ellépni, vagy tovább lépni. Köszönjük szépen! Hát először is azt szeretném mondani, hogy mi nagyra értékeljük az emér keretén belül megtett erőfeszítéseket a központi clearing megerősítés érdekében, hiszen ez az egész rendszer rezilienciáját, ellenálló képességét erősíti meg, hiszen vannak olyan derivatív kapcsolatok, amelyeket senki nem tud külön választani normál időkben sem, hát még a krízis időkben. Ezért fontos a központi clearing. És persze a központi clearingnek eh, minél inkább szisztematikusnak kell lennie annak érdekében, hogy eh, a rendszert stabilabbá tegyük. Másodszorban. Mi magunk akik az emírben vagy a nemzetközi szervezetek kiépítésében dolgozunk, a központi clearing mellett tettük le a vaksunkat. Nem, voksunkat nem jelenti ez az, hogy nincs szükség bilaterális öm, trédekre, de egy standardizált kereskedés a jelentős léptékű gazdaságok számára lehetővé tenni a központi clearinghouse beli el, elszámolóház beli elszámolást, is ezzel stabilabbá, reziliensebbé tenni a rendszert. Persze nem csak a központi clearingház, hanem a clearinget végző bank számára is vannak olyan léptékek, amelyeket figyelembe kell venni, és éppen ezért a szélesebb portfólió, a derivatívák és a biztosítékok területén hasznos lehet. És éppen erről van szó, hogyha tehát a leverage ratio, leverage arány a közvetlen clearing vagy elszámolott végrehajtó ellenében a közvetett clearing irányába tereli a piaci mozgásokat, akkor ez nem előnyös az egész piac működésére. Persze a koncentráció növekedése és a diversifikáz, a sokszínűség csökkentése végső soron a pénzügyi stabilitást aknázna alá. Egy szóval, a rendszer igazgatása, menedzselése tekintetében nem biztos, hogy ez a legjobb lépés. Amikor az európai rendszeren gondolkoztunk, igazi holisztikus megközelítést alkalmaztunk. A kérdés, a kérdés az, hogy a leverage ratio igazítani kell-e vagy sem. Ez a kérdés, ezt kijelenthetjük. A leverage ratio egy disclosure elvárás, tehát egy olyan adat, amelyet közzét tesz a bank, de nem a szabályozó írja elő számára közététel kötelezettségét. Nos, ezt az eljárást érdemes megvizsgálni, akkor, amikor a leverage ratio szóló európai jogszabályt alakítják ki. Voltak éppen itt a marzsok továbbadásáról van szó a piacban, és meg kell akadályozni, hogy ez az egész eh, eljárás a default alappal együtt ne növelje a leverage ratio-t. A nemzetközi szinten való szabályozásnak több eh, szabályozás több kihívás előtt áll, és ezt a szempontot is figyelembe kell venni a bázeli folyamatokban, hiszen nem csak egy bázeli folyamat van, figyelembe is fogjuk venni ezt a szempontot. Utolsó észrevétel. ez külön súlyjal rendelkezik ez a kérdés az USA-ban, a kiegészítő leverage ratio intézménye okán, amelyet a nagyobb USA derivatívákra vezettek be. Gulár. Köszönöm szépen, Szilvi Gulár. Köszönöm szépen. Nagyon örök annak, hogy eljött hozzánk, mert eh, fontos eh, az ilyen fajta egyeztetés számunkra. Az e SRB eh, témájában előadó voltam. Volna ezért két kérdésem önhöz. Először is, úgy gondolja, hogy ez a testület kellőképpen fel van-e vértezve ahhoz, hogy globális szinten az unió hangját erősítse? Hiszen az egyik feladatunk az volt, hogy Európa képes legyen globális szinten is felszólalni. Burkhard Bárc a télak és a biztosítók szempontjából ezt említette, és vannak egyéb kérdések is, amelyek az európai jogszabályozás szempontjából fontosak. Az ESRB-n belül nincsenek sokan, amikor végrehoztuk, amikor létrehoztuk ezt a testületet, ezt említettük, de akkoriban nem volt lehetséges megváltoztatni az összes rendelkezést azonban a jelenlegi gyakorlat fényében úgy gondolja-e, hogy kevesebb tagra van-e szükség? Köszönöm szépen, angolul fogok válaszolni önnek, ha megengedi. Úgy gondolom, hogy az ESRB hatásának maximalizálása a nemzetközi szinten többféleképpen megoldható. Egyfelől ki kell használnunk a komparatív előnyeit. Ennek az egyikét, ezek közül egyet említettem a bevezetőmben, azt nevezetesen, hogy hogyan tud adatokat összegyűjteni az Európai Unió egészéből a pénzügyi rendszerre vonatkozóan. Ezt azonban koordinált módon kell megtennie, Bizonyos esetekben ez más nagy gazdaságokban, illetve pénzügyi rendszerekben ez nem lehetséges. Az Egyesült Államokban ugye például nem feltétlenül állnak szóba egymással a különböző intézmények, legalábbis nem olyan hatékony az együttműködés. Mi is küzdünk ezzel hazámban, Kanadában, azért mert az illetékességek eltérő szintűek. A hatáskörök felhasználása, a gyűjtés, valamint az adatok összegyűjtése nemzetközi szinten rendkívül hatékony. Az ESRB tagjaiként ezt a lehető legjobban ki kell használnunk. Természetesen azon kérdésekre kell fókuszálnunk, amelyek legfontosabbak Európa számára és nemzetközi szinten is egy kockázat elemzésből kell kiindulni, amely rövid távra szól, ugyanakkor szem előtt tartja a középtávú eredményeket, és azt is megemlíteném, hogy össze kell kapcsolni a különböző szabályozási reformokat, illetve a pénzügyi rendszerek struktúráinak az elkerülhetetlen átalakítását. Meg kell néznünk, hogy hol vannak megkettőződések, átfedések, egymást átfedő területek, és ezeket ráncba kell szedni, össze kell kapcsolni. Úgy vélem, hogy ami a hatás maximalizálását illeti, az e SRB jelentései nagyon fontosak. Elnökként, az FSB elnökeként azt mondhatom, hogy Mario Draghi az e SRB elnökeként kiadott jelentései nagyon hasznos kiindulópontot jelentenek. Hogy túl sokan vagyunk-e az SRB-ben, nem szeretném azt állítani, hogy bárki felesleges lenne. 70 hivatalos tagja van az FSB-nek, vannak regionális csoportok is, ezen belül körülbelül 160 tag van ezen regionális csoportokon keresztül, ők persze nem minősülnek hivatalos tagnak, hogy ezt az egész folyamatot hogyan kezeljük, van egy irányító bizottság az, F, az FSB-nek, ami egy kisebb testület, rendszeresen ülésezik, videokonferenciákat tart. Ez egy olyan mechanizmus, amely egy elmélyített és interaktív párbeszédre törekszik ezen bonyolult kérdésekről és ahogyan az e SRB esetében vannak itt is magasrangú beosztottak, akik az FSB-nél irányítják ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy a jövőben az e SRB is ebbe az irányba haladhat. Így felhasználhatjuk az eddig felhalmozott tapasztalatokat is a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Philip Lamberts. Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm. A COP21 felé már túl vagyunk, tehát nyilván nem fogja meglepni, ha a szeptemberi kijelentéseire utalnék a pénzügyi kockázatra a piacon. Számunkra a politikai döntéshozóként az a fontos, hogy mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban, hiszen látjuk a kockázatot, mennyiségileg ezt meghatározhatjuk, de aztán tennünk is kell valamit ezzel szemben. Éppen ezért az önáltal tett kijelentések arra utaltak, hogy egy önkéntes nyilvánosságra hozatali mechanizmust javasol, de ez vajon megfelelő-e ahhoz, hogy kezeljük a kockázatot. Elképzelhetőnek tartom, hogy talán erősebb, határozottabb eszközökre lenne szükség. Úgy értem, hogy ön nem gondolja azt, hogy a jogszabályok útján kellene kezelnünk ezen kockázatokat. Tehát szeretném, ha egy kicsit megvilágítaná azt, hogy hogyan látja ezt a helyzetet, hogyan lehetne az változás kapcsán minimálisra csökkenteni a pénzügyi kockázatot. Köszönöm szépen a kérdést és azt is köszönöm, hogy elolvasta a beszédemet. Az egyik érv, amelyet említettem ezzel az elemzéssel kapcsolatban, az az volt, hogy az általános viszont biztosító ágazat kivételével nem érintjük a pénzügyi rendszer magját, nem vagyunk most olyan helyzetben, hogy a prudenciális követelményeket a bankokra vonatkozóan meg tudjuk változtatni. Az éghajlat változása kapcsolatos kockázatok miatt. Ugyanis ezen kockázatok egy bizonyos ideig nem fognak jelentkezni, tehát ezek túlmutatnak a politikai döntéshozók horizontján. Hogyan tudjuk kezelni ezen kockázatokat? Tekintettel arra, hogy az egyik fő kockázat az átmenettel kapcsolatos, egy alacsonyabb szénfelhasználású gazdaság irányába. Ez a parlament, illetve egyéb parlamentek a világon döntést hoznak majd arról, hogy különböző adók vagy egyéb mechanizmusok által hogyan kezeljük ezt az átmenetet. Természetesen a magájellegű kezdeményezések is, a technológiák is, valamint az innováció befolyásolja majd ennek az ütemét. A közététel jelentősége két módon jelentkezik. Létrejött egy task force, amit az FSB hozott létre, Michael Bloomberg lesz az elnöke. Ez egy magán jellegű Task Force, amely majd jelentéseket is kiad, és arról kíván majd gondoskodni, hogy érthető, megbízható, átfogó jellegű és végeredményben eredményes legyen ez a jelentés tétel, és arányos is. Úgy gondolom, hogy kétfajta ennek a közvetételnek az értéke egyfelől. Az üvegházhatás kibocsátása szempontjából egyértelmű a hatás, hogyha a feldolgozó iparban dolgozunk, egy szolgáltató, ipari vállalat, vagy IT vállalat esetében nyilván tudják, hogy a különböző vállalatok között nem lehet összehasonlítani az adatokat, tehát az összehasonlítás fontos, de felmerül az is, hogy milyen stratégiát követ egy vállalat, hogy ezt a footprintet csökkentse. Ez különböző módon valósulhat meg, de én inkább a Task Force-ra bíznám, hogy ők döntsék el, hogy ez hogyan valósuljon meg. A nemzetközileg meghatározott hozzájárulás pedig ugye másfél százalék évente a kibocsátás csökkentés szempontjából, meg kell vizsgálni, hogy a vállalati stratégiák eredményesek-e ezen cél szempontjából. Ez tehát egy olyan mechanizmus, amely esetében meg, meg lehet vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezt továbbvinni. Hogy ez önkéntes jellegű legyen, vagy kötelező érvényű, ez természetesen egy olyan döntés, amelyet a politikai döntéshozóknak kell meghoznia. Az FSB azonban önkéntes alapon támogatja ezt. Úgy gondoltuk, hogy a legjobb megközelítés az lenne, hogy a magánszektor dolgozza ki a leghatékonyabb mechanizmust önkéntes alapon, és ha ez mint gyakorlat beválik, akkor ezt mások is átveszik. A, hogy van egy ezen túlmenőleg egy jogalkotó szerep, amely fontos, -e, ezt önökre bízom. Köszönjük szépen, most pedig az FDD képviseletében kap a kolléga szót. Köszönöm szépen, alelnök úr, hogy eljött ma hozzánk, mondja Wolf képviselő. 2014-ben tartott egy beszédet, amelyben elmondta, hogy az európai válság krónikus szakaszba lépett, és azt is megemlítette, hogy 1931-ben a magas munkanélküliség, a romló fizetési mérleg, a magas költségvetési deficit mind-mind rontották az Egyesült Királyság gazdasági helyzetét. Európában ezt mind tapasztalhatjuk most, sőt, még további problémák is mutatkoznak. A termelékenységi szint például csökkenőben van, egyre kevesebbet kereskedünk a világ többi részével a globális GDP-n mérve, A legnagyobb Görögországban a fiatalok munkanélkülisége a legjobb mutatókat mindeközben Németországban jegyezték fel, hogyha a rendszer szintű kockázatot az euróvezet vagy az Európai Unió egészére vetítve szemléljük, akkor önök figyelembe veszik-e azt, hogy rendszer szintű kockázatot jelenthet az, hogyha emberek kis csoportja ugyanazokat a megoldásokat, ugyanazokat a, ugyanazt a megközelítést tekinti a problémák megoldásának, a több Európát ebben az esetben, ahelyett, hogy alternatívákat keressen ezen kívül, ettől eltérően. Tehát talán jobb lenne az alternatív gondolkodásban keresni a megoldást, nem pedig a Keynesi filozófiában az alternatív modellek, legyen szó akár a független nemzetállamok modelljéről, megoldást nyújthat, alternatív szakpolitikák nőhetnek ki belőle, legyen szó a munkahelyteremtésről, az adóztatásról és egyéb területekről, és így az egyes országok polgárai ennek előnyét láthatnak. Köszönöm, köszönöm ezt a kérdést, köszönöm azt is, hogy ez egyik korábbi beszédemet is elolvasta. Amikor a krónikus és az akut szakaszok között teszek különbséget az euróvezeti válságban, amely 2008-tól 2012-ig tartott, akkor a pénzügyi stabilitás szempontjából nézem mindezt, a pénzügyi stabilitásra leselkedő kockázatok szempontjából vizsgálva tehát, Először is meg kell néznünk azt, hogy melyek a közvetlen kockázatok, melyek voltak a közvetlen kockázatok, amelyek akkor fennálltak. Ezek egzisztenciális kockázatok voltak, amelyek közvetlen hatást gyakoroltak a bankokra és a pénzpiacokra. Ezt követően egy sor lépést tettünk 2010-től a közelmúltig, és ezek a lépések nagy mértékben csökkentették, ha nem is szüntették meg a pénzügyi stabilitásra leselkedő veszélyeket. Ennek a megtestesülését láthattuk júniusban is, a júniusi eseményekben. Tehát gyakorlatilag megóvtuk az egész rendszert a különböző veszélyekkel szemben, a különböző lépésekkel ide tartozik a bankunió létrehozása, és így tovább. és a krónikus szakaszt a kilábalás szakaszával állítanám párba. Az ESRB-nél úgy gondoljuk, hogy a struktúrális reformok területén történő előrelépés több európai nemzetgazdaság keretein belül oly mértékben javította az euróvezeté ellenálló képességet, hogy az a jövőbeni kockázatok csökkentését is jelentette. Amikor a pénzügyi stabilitás szempontjából a középtávú kitekintésről beszélünk, akkor fontosak az elemzések, a felmérések. Mi az ESRB-nél ezt elvégezzük, felmérjük, hogy mi várható középtávon a versenyképesség területén, a termelékenység területén, a struktúrális reformok területén milyen előrelépés történik. És Ferrera asszony kérdésére is reagálva, a, a folyamatos előrelépés a bankunió területén szintén egy strukturális lépés, egy strukturális intézkedés, amely nem csak az euróvezet működését javítja, hanem annak ellenálló képességét is növeli. Úgyhogy igen, nyilvánvalóan volt erő, előrelépés a válságtól egészen addig a pontig, amikor megtartottam azt a beszédemet, és azóta is történt előrelépés, tehát nyilvánvalóan kockázat, némi kockázat mindig fennmaradt. Köszönöm. Brian Hayes. Üdvözlöm Önt, Kárnyi alelnök úr itt az Ekon szakbizottságban, köszönöm az elmondottakat, köszönöm az előadását is. Néhány kérdést szeretnék feltenni Önnek az SRB alelnökeként. Legyen szíves válaszolni. November 24-én azt mondta, hogy az SRB két fő kérdést domborított ki. Az egyik a szolvencia kettővel kapcsolatos prioritást jelentő intézkedéseket illeti. Swinburne asszonynak válaszolva ön azt mondta, hogy volt néhány nem kívánatos következmény. Tekintettel arra, hogy itt a parlamentben több jogalkotási dossziéval is foglalkoztunk, amelyek célja a válság felszámolása volt. Mit gondol ön most visszatekintve azokra a dossziékra, és ezeknek a jogalkotási döntéseknek a végrehajtásáról is mit gondol? Megfeleltek-e ezek a célnak is? Az ESRB szerepe ön szerint az, hogy kiemelje, mi az, ami nem működik, annak érdekében, hogy ezáltal is hozzájáruljanak a kockázat elemzéshez. Ír képviselő vagyok, ön nagyon jól ismeri az ír helyzetet, ha jól értem, és ön is tudja, hogy Írországban az ingatlanválság, az ingatlan buborék robbantottak ki az írországi válságot. Ön nemrégiben elmondta az ESRB-ben végzett tevékenysége kapcsán, hogy ismét vizsgálják az ingatlan buborékhoz kapcsolódó kockázatokat. Nem sokára, ha jól tudom, közé tesznek egy dokumentumot ezzel kapcsolatosan. Mekkora kockázata annak, hogy egy ilyen ágazat összeomlása átgyűrűzik az egész, a gazdaság egészére? Ön mit gondol, hol rejlenek itt konkrétan a kockázatok, és úgy gondolja, hogy az SRB mandátumának része, hogy ezeket a területeket felmutassa? Néhány észrevételt szeretnék először is tenni. Néhány nem szándékozott következtetésről beszéltem a cikkben, nem csak egyről. Maga a rendszer is megújul, változik, az innováció vezeti, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, figyelmesnek kell lennünk, és persze a parlamented is kell állnunk, amikor valamit módosítani kell, amikor az eredeti jogszabály tervezetet, illetve jogszabályokat többes számról beszélve módosítani akarjuk. Az egyik terület a piaci likviditásra és a piacok illékony vagy változékony módjára rosszul. Egyszerre csak, gondoljunk csak arra, amikor egyszerre csak az illikviditás pillanatonként megjelenik a piacon, és felmerül a kérdés, miért történik, ez hogyan lehet ellenkormányozni, milyen szabályozói következményekkel jár ez. Az, nos, az ESRB-n belül mi, de az EKB, illetve az FSB is készít tervezeteket arra vonatkozólag, hogy ezt a spontán illikviditást hogyan lehet kiküszöbölni, hogyan lehet egy olyan likviditási mátrixot kialakítani, mely segít ebben a helyzetben. Hiszen a termékek egyre inkább elektronikusak, és az úgynevezett dark poolok befejeztetik eh, a átláthatóságot, a transzparenciát. Mindjárt átérek az ingatlanokra is. Az e SRB az alapok eh, vizsgálatát maga is elvégzi, illetve azt megvizsgáljuk, hogy eh, hogyan vált válaszolnak a stresszekre. A Bank of England, mint mondtam, 149 alapot vizsgált meg. Az SRB azonban 2000 pénzalapot fog megvizsgálni. Ebből láthatják, hogy milyen léptékű lesz ez a vizsgálat, amely eredményei bekerülnek majd az általános vizsgálatban. A spillover, vagy az átgyűrűzés veszélyét próbáljuk felmérni, és úgy gondolom, hogy a reciprocitás, a kölcsönösége, kockázatát nem veszik előképpen figyelembe. Mondjuk a Bank of Ireland intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az ingatlan hitelezést egy mátrixsal írja le, de ez reciprok módon megjelenik más jogrendekben, és mint tudják, a nem bankágazat lehet, hogy egyik nap úgy tűnik, hogy halódik, a másik nap pedig szárnyal. Tehát ezt egy szabályozói arbitrázsal nem lehet megoldani. A ciklikus buff, buffer és a reciprocitás megközelítése, valamint az elszámolóház kínálhat megoldást ebben, és valóban biztosítani kell, hogy ez a rendszer működjön. Azt kell, hogy mondjam, az ESRB-ben, illetve a Bank of England-ben dolgozó szakértők nagyon is így gondolkoznak, ez a filozófiánk, melyet követünk. Köszönjük szépen, Nina Jill. Köszönöm szépen, kormányzó úr, üdvözlöm. Három rövid kérdésem van. A Linklaters tanulmánya azt írta, hogy a bankágazat még mindig intenzív uh, osztályon van. A főkönyvek a stresszteszt eltelte után egy évvel sem sincsenek rendben. 670 milliárd euró rossz hitel terheli az európai bankok főkönyveit, mérlegeit, és ez 12 hónap alatt csak 2%-kal csökkent. Az ESRB-t foglalkoztatja a non-performing lónok, a nem teljesítő vagy rossz hitelek magas aránya, és ugyanakkor hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ezek a hitelek fertőzővé váljanak, figyelembe véve, hogy a CMO új szekuritációt, kötvényesítést ír elő, hogyan lehet megakadályozni ezt. A másik, pedig a, másik kérdésem pedig a ingatlanpiacra vonatkozik. A subprime vagy jelzálogpiaci válság megmutatta, hogy milyen ingatag lehet ez a kihelyezési forma. Hogyan értékeli tehát az Egyesült Királyság pénzügyminisztere által tett kijelentéseket a lakhatóság kérdéséről, mely arra ösztönzi az embereket, hogy nagyobb hiteleket vegyenek fel, és így előfordulhat, hogy a történelem megismételi magát, és a subprime, vagy az értéken alul kihelyezett jelzálók hiteli kihelyezés jelensége ismétlődik meg, és újabb szekuritációra volna szükség. Harmadik kérdésem pedig az FSB a pénzpiaci reformra vonatkozó javaslatára vonatkozik. A parlament elfogadta a jelenségét, jelentését, és a tanács két és fél év elteltével még mindig nem sikerült megállapodásra jutni, az USA pedig már lépéseket tett. Az FSB elnökeként mennyiben foglalkoztatja önt az, hogy az EU a globális reform folyamatában lemaradt, főleg amikor nagyon alacsony kamat időszakokat élünk meg, nagyon nehéz elképzelni, hogy ezek az alapok hogyan tudnak állandó értéket garantálni. Mit javasolna a tagállamoknak a tanácsban, hiszen ön korábban elmondta, hogy az FC és a Bank of England a beruházásokat, befektetéseket nyomon követi. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ami a bank ágazatot, illetve a európai bankágazat egészséges voltát illeti, mindig, amikor találkozunk, áttekintjük ezt az ESRB-ben, és az átfogó az AQR és a stresszteszt következtében javult a helyzet. Valamint az egységes felügyeleti mechanizmus felállítása, hogy tovább vizsgálatot, további ellenőrzést biztosít a rendszer számára. Nagyon nehéz időszak mögött vagyunk, ahol nagyon alacsony, bizonyos időszakonként negatív volt a nominális növekedés, az eurózónában növekvő MPL-ekkel jár ez, a bankokat kapitalizálni kell. Hát az EQ-nak és az össze, ezzel kapcsolódó stressztesznek ez az egyik célja, hogy ezt áttekintse. Összességében úgy gond, azt mondanám, hogy az európai bankágazat egészségesebb, mint az elmúlt években, Persze nem a legmagasabb szintű bonítási kategóriát kapja, de mindenképpen biztonságosabban működik. Ráadásul a hitelállomány növekedése pozitív az eurózónában, miközben a nominális növekedés viszonylag szerény. Tehát vannak a kilábalásnak vagy a fellendülésnek jelei, de van még mit tenni. Ami a securitization, a szekuritáció kérdését illeti, úgy gondolom, hogy ezt nagyon meg kell vizsgálni ezt a kérdést, mint az STS részét képező kérdést. Ami pedig az ingatlanpiacot illeti, a lakások, házak piacát illeti, az úgynevezett Help to Buy segítség a vásárláshoz program kihatása voltak éppen az Egyesült Királyság piacához képest nagyon kicsinek tekinthető. Ezek a programok első lakásvásárlókat szólítanak meg, és a közepesnél alacsonyabb ingatlanár, ingatlanpiaci szegmens irányozzák meg. A mi felelősségünk, mint a Bank of England Financial Committee-jának tagja, a mi felelősségünk az, hogy ezen programok kockázatát ellenőrizzük. És amint úgy érezzük, hogy ez a kihelyezés, ez a jelzálog hitelezés veszélyeztetné a pénzügyi stabilitást, akkor nem várnánk az éves csekapig, hanem jelen, jel, jeleznénk a Bank of England bordjának, igazgató tanácsának az aggájainkat. Ami pedig a Money Market Fundot, a pénzpiaci alapot illeti, hát igen, ennek az implementációját fontosnak tartom, de hát a tanácsot egyedül én sem tudom befolyásolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ludek Niedermayer következik. Köszönöm, és köszöntöm a az igazgató urat és Először is szeretném megemlíteni, hogy nagyon örülök annak, hogy a szakértelmével gazdagítja a rendszerkockázati testület munkáját. Engedje meg, hogy visszatérjek arra a kérdésre, amelyet, ha nem tévedek, Lambert úr tett fel a környezetvédelem és a szén buborék témájában, hiszen tudjuk, hogy hosszú ideje emlegeti ezen problémával kapcsolatos kockázatokat, és úgy gondolom, hogy a Bank of England is végzett egy tanulmányt a biztosítókra vonatkozóan. Úgy értettem, hogy ön nem ezt tartja egyelőre a legégetőbb kérdésnek, hiszen ez hosszú távú probléma, de ugyanakkor az emberek döntéseket várnak a beruházások miatt is ezen a területen, éppen ezért továbbra is elidőznék még ennél a kérdésnél. Először is engedje meg, hogy a következőt kérdezzem. Úgy gondolja, hogy ezt jobban szem előtt tartják, előtérbe került, vagy továbbra sem történt kellő előrelépés szeretném ezt azért is megkérdezni, hiszen a fosszilis energiák ára most alacsony, és alacsony a széndiokszid kibocsátás költsége is, ez pedig arra ösztönözhet egyeseket, hogy olyan beruházásokat eszközöljenek, amelyek hosszú távon nem lesznek életképesek. Említette a kormányzatok, a parlamentek és gyakorlatilag a közféren szerepét is, úgy gondolja, hogy a kormányzatok kellő jelzéseket közvetítenek a jövőre nézve erről a fontos területről, és végül, de nem utolsó sorban, hosszú ideje foglalkozunk, és fogunk is még foglalkozni a jövőben az ETS rendszerrel. Ezért azt szeretném tudni, hogy a kibocsátási egységek árának meghatározása mennyiben fogja befolyásolni a piacot, hogy jobban felfigyeljen a kockázatokra, és jobban jobb árképzést hajtson végre. Köszönöm. Köszönöm, hogy felvetette ezt a témát. Ami az azonnali kockázatot, a közvetett kockázatot illeti, erre korábban is utaltam, főleg a biztosításokkal kapcsolatban. Valóban ezek léteznek, a statisztikák is alátámasztják ezt. A szélsőséges időjárással kapcsolatos káresemények meg háromszorozottak az utóbbi időben, 50 milliárdos kárt idéznek elő évente ez az inflációhoz kiigazított érték, és nyilván ez a biztosítóágazatot is átalakította. Ők ezt jól kezelték a kockázatkezelés szempontjából, ott jelentkezik minden esetre ebben az ágazatban ez főleg. Nagyobb figyelmet kap ez a kérdés. Igen, úgy gondolom, hogy igen, az átmenettel kapcsolatos problémák miatt nem volt kellő információ, például a befektetők szempontjából rendkívül nehéz, ha valaki egy diversifikált portfóliót kezel, nagyon nehéz ezt függetleníteni a széndiokszida kapcsolatos kockázattól. Ami még nehezebb, az az, hogy ezt a portfóliót kiigazítsák. Vannak vállalkozások, amelyek esetében a carbon footprint a szénlábnyom csökkentése könnyebben megoldható, ez befolyásolja a beruházás folyamatát, de természetesen nem rendelkeznek kellő információval. Úgy gondolom, hogy vajon a, kockázatok, vajon a kormányzatok kellő jelzéseket küldenek-e. Azt hiszem, hogy ha a közzétételt javítjuk, ez is javul. A vállalatoknak egy stratégiát kell kialakítaniuk a széndiokszid lábnyom csökkentése érdekében, de azt is meg kell néznünk, hogy vajon van-e stratégia, vagy nincs-e ilyen stratégia, egyfajta döntés, amelyet egy vállalat igazgató tanácsa meghozhat az ilyen jellegű kérdések kezelésére, is. ennek vannak-e vajon következményei a vállalkozás működésére nézve ha nincs egy vállalati stratégia és nincsenek kockázatok sem, nem befolyásolja ez a tőkéhez való hozzáférést, akkor gyakorlatilag az egész szakpolitikai keret hitelességét ez alá ássa. Ez pedig azt hiszem, hogy ö, ö, arra ösztönözheti a parlamenteket, illetve a kormányokat, hogy további intézkedéseket hozzanak meg. A legtöbb vállalatnak van stratégiája, hiteles stratégiája, végrehajtottak értékeléseket, és azért ez a ciklus önmagát, önmaga is erősíti a végrehajtását. Ami pedig a szakértelmet illeti, az azt hiszem, hogy ezt megválaszoltam az ETS-sel kapcsolatban. Jakob von Weizsäcker. Köszönöm szépen igazgató úr. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik egy érdekes gondolathoz kapcsolódik, amelyet a bevezetőjében említett. Ez a dinamikus tőkeátételi mutató a cikluson keresztül. Tudja, hogy nagy érdeklődéssel olvastuk a közelmúltbeli beszédeit, és az egyikben a Bank of England kormányzójaként szeptemberben azt mondta, hogy megnéztük a tőke állományt, és úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mire van szüksége a rendszernek. Szeretném tudni, hogy az ESRB igazgató helyetteseként ön úgy gondolja, hogy ilyen tőkeáttételi intézkedések hatékonyabbak lehetnek-e a ciklus stabilitása érdekében, és milyen európai jogszabályt hozhatnánk e területen. Másodszorban pedig némileg politikai színezetű a kérdésem, ez a télákkal kapcsolatos. Az a benyomásom, itt Brüsszelben legalábbis, hogy vannak, akik azt remélik, hogy a tílák az emrelt helyettesítheti, és más jogszabályokat a banki szektor átalakításával kapcsolatban. Hogyan tudjuk az ön véleménye szerint biztosítani azt, hogy a tilak ezeket kiegészítse és ne helyettesítse? Köszönöm. Köszönöm szépen. Rámutatott az első kérdés lényegére. A pénzügyi szakpolitikai tanács szeptemberi döntése alapján mi úgy gondoltuk, hogy kellően fel van tőkésítve a rendszer, az Egyesült Királyság rendszerére gondolok most, kevesebb, mint egy százalék az, hogy mi ezt ezen, ebben a színben határoztuk meg. Ennek több oka is van. Egyfelől megvizsgáltuk az elmúlt válság során szerzett tapasztalatokat Európa, illetve Bázel vonatkozásában, és úgy gondoltuk, hogy arra támaszkodunk, hogy hiteles télek vagy emrel szabályozás legyen, tehát a veszteség elnyelési képesség fegyelmet jelent, ugyanakkor hatékonyabb struktúrát is jelent, másfelől pedig az anticiklikus tőke pufferre támaszkodunk, és annak érdekében, hogy ez az anticiklikus puffer hatékonyabb legyen, szerintünk egy dinamikusabb tőkeáttételi mutatóra van szükségünk. Ez pedig, ami véleményünk szerint egy koherensebb és hatékonyabb tőke struktúrát eredményezhet. Vagyis, ha nem lenne anticiklikus puffer, akkor további tőkére volna szükség mindig, és ha nem lenne tőkeáttételi mutató, akkor túl kompenzálnák az esetleges veszteségeket. és ha nem lenne télak és emrel, akkor a tőke elnyelési képesség is romlana. Ami pedig a dinamikus tőkeáttételi mutatót illeti, ez gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy biztosítsuk, hogy a puffer emelésével az ösztönző is növekszik az Egyesült Királyság alapján szemléltetném ezt. A standardizált kockázati modell 35 százalék, hogyha tőkét teszünk a rendszerbe, azért mert az anticiklikus tőkepuffert emeljük, akkor emeljük ezt a szintet, hogyha a tőkeáttételi mutató marad az eredeti szinten, vagy ha 30 ponttal emeljük, akkor gyakorlatilag az arány is ennek fényében változik. Tehát igazából nem csoportosítjuk át a kockázatokat. Röviden ez lenne a magyarázat. Ami pedig az utolsó kérdését illeti, a legjobban ezt úgy tudnám megválaszolni, hogy főleg a BRRD vonatkozásában a veszteségelnyelő képesség nem elegendő, szükséges, de nem elegendő, főleg a legnagyobb intézmények esetében strukturális reformra is szükség van. El kell szigetelni a kritikus problémákat annak érdekében, hogy továbbra is működőképes legyen. De ez teljességes szükséges. Lezárásképpen azt mondhatom, hogy az FSB szintjén bármelyik rendszer szintű intézmény szempontjából ezek keresztül mennek egy értékelési folyamaton. A többi fő hatóság pedig világszerte nem csak a tőke mennyiségét tartja szem előtt, azt, hogy van-e télak, illetve mögöttes tőke, hanem megnézi ezek kölcsönhatását is. Ez pedig szükséges egy globális és nemzeti szempontból is rendszer szintű intézmény számára. Köszönöm. Köszönjük szépen. Murasen képviselő következik. Köszönöm szépen, alelnök úr. Három kérdésem lenne. Először is, ami az ingatlan piacot illeti, illetve az ESRB szeptemberi igazgatósági ülését. Ha jól tudom, bejelentette, hogy az piacsal kapcsolatosan további munka várható, további lépések várhatóak az elkövetkezendő hónapok során. A kérdésem az, hogy vannak-e újabb fejlemények az európai ingatlanpiacon, amelyek felkeltették az önök érdeklődését, az önök figyelmét, és Érdekelne, hogy mit gondolnak a makroprudenciális lépésekről, és vannak -e olyan információkat, amelyeket meg tudnak ma osztani velünk ennek kapcsán. Aztán, ami a quantitative easinget illeti, az euróövezetben ezáltal a hitelezést szerették volna elősegíteni, de a kritikusok azt hangoztatták, hogy ez aláásta, illetve az Európai Központi Bank egyéb lépései aláásták a quantitative easing hatását. Hogyan, mi a kölcsönhatás e kettő között, és a, e kettő hogyan befolyásolja a pénzügyi rendszer stabilitását is? Végül az e SRB igazgatójával folytatott legutóbbi ülésünk alkalmával azt hallhattuk tőle, hogy az Európai Unió tagállamai most fektetik le a makroprudenciális intézményi keret alapjait több országban is, több tagállamban is, pontosabban három tagállamban, és az e SRB sürgeti ezen országokat a jogalap megteremtése kapcsán. Érdekelne, hogy történt-e itt előrelépés. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen a kérdéseket. Ami a makroprudenciális lépéseket illeti Európa szerte az ingatlanpiacok kapcsán, vannak olyan piacok, ahol a hatóságok már megtették a szükséges makroprudenciális lépéseket az Egyesült Királyság is ezek közé tartozik. Itt a pénzpolitikai bizottság bizonyos lépéseket foganatosított, volt egy sor nem makroprudenciális lépés, amely azonban szintén releváns e, e szempontból. Szó esett már arról, hogy az új vevők számára ösztönzőket kell teremteni. Szeretném még elmondani azt is, hogy a Bank of England esetében a prudenciális ág most vizsgálja felül az ingatlanpiac egy részét, azt szeretnénk biztosítani, hogy itt nem mennek el a dolgok a rossz irányba. Az Egyesült Királyságban bizonyos intézkedéseket foganatosítottunk, és most értékelni kell ezek hatását. Az NSRB ezt meg fogja tenni, egy szélesebb kontextusban is, és az elkövetkezendő hónapokban várhatók az új információk erről. Ami az ingatlanpiacot illeti, az Egyesült Királyságban a tőke áttételi hatás nem mozgott együtt az egyéb fejleményekkel, ez azt jelenti összességében, hogy sok külföldi tőke áramlott be a piacba. Folyamatosan nyomon követjük, hogy mik az újabb fejlemények. Biztosítani szeretnénk, hogy a pénzügyi stabilitás ne inogjon meg. Jelen pillanatban az Egyesült Királyságban nem foganatosítunk lépéseket, de e, fontosnak tartjuk a monitoringot. Az a kérdés, hogy a quantitative easing, vagy a konvencionális e, kamat csökkentő politika a helyesebb-e, illetve ezek hogyan hatnak egymásra. Úgy gondolom, hogy a quantitative easing kiegészítheti a stimuláló jellegű pénzpolitikát, és biztosíthatja azt, hogy a monetáris politika elsődleges céljára összpontosíthasson, ez az inflációs cél elérése. Az LKB e esetében ez kevesebb, mint 2 százalék. Összességében a mikroprudenciális politika erre összpontosított eddig, és nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a mikroprudenciális hatóság mit tesz, és annak milyen hatása lehet. Előfordulhat, hogy a monetáris politika és a makroprudenciális politika egymás ellenében hat, de jelen pillanatban nem ezt látjuk. ami a makroprudenciális keret megteremtését illeti, lesz az SRB-ben egy találkozó a hónap végén, és az érintett országok majd ez alkalommal közölni tudják, hogy mik a fejlemények. Köszönjük, DOC képviselő. Köszönöm szépen. Több beszédére is kitértünk ma, az egyik kedvencem az, amikor a Sheldonian Theaterben beszélt, nem csak azért, mert az én szülővárosomban beszélt, hanem azért is, mert ott kiemelte, hogy az Egyesült Királyság számára mennyire hasznos volt az Európai Unió négy szabadsága. Ebben a beszédében sokat beszélt arról, hogy az Egyesült Királyság hogyan próbál egy prudenciális keretet kidolgozni az Európai Unióhoz hasonlóan, Biztosan tudja, hogy sokan kritizálják a különböző banki ágazatok elválasztását egymásától, azt mondjuk, hogy az adófizetőket akarjuk megvédeni, de gyakorlatilag sokak szerint ez nem működik, vagy nem működik jól. Érdekelne, hogy mit gondol ezekről a kísérletekről ön, és másodszorban Niedermayer és Lamberts urak megjegyzéséhez hasonlóan engem is érdekelnek ezek a témák. Ami az ESRB-t illeti, nem lenne jobb, hogyha kötelező jellegű standardekről beszélnénk, hiszen Európában már vannak olyan mechanizmusaink, amelyek környezetvédelmi és kormányzat és egyéb sztenderdeket tesznek kötelezővé. Továbbá beszélt ön ma a bónuszkápről is, de hát nyilván nem csak a bónuszok, nem csak a prémiumok kapcsolódnak a kockázathoz és a jutalmazáshoz, hanem a bérezés és a bérezéssel kapcsolatosan is döntéshozatalra lesz szükség. Ebben az összefüggésben Támogatja-e az EU szintű döntéshozatal? Többet kell tennünk annak érdekében, hogy bizonyos tagállamok szigorúbb szabályokat juttassanak érvényre ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen. Előbb a második kérdéssel kezdem, ami egy igazi folyamatra vonatkozó kérdés. Nos, az ESRB éppen ezzel a kérdéssel fog foglalkozni a 2016-os munkatervében. Az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átállással járó kockázatokra koncentrálunk. Majd biztos vagyok benne, hogy drági elnök és úgymond jobban fogja magát érezni, hogyha a különböző jogszabály tervezeteket, illetve a célszámokat is megkapja. Ami pedig a bankárok fizetését illeti. Én más megközelítést, vagy más rátekintést alkalmaznék. pedig itt a perspektíva fontos. Ami régen bónusz volt, kes kifizetés volt egy egyén számára az év végén, és teljesen mindegy volt, hogy akár 40 százalékban hozzájárult a tevékenységük a mérleg főszeg kialakításához. Persze ilyen módon a kockázatban is kivették a részüket, vagy nem, ezt nem vették figyelembe. Ám az európai jogszabály most már a nemzeti szinten alkalmazásra kerül, és a bónusz kifizetések egy részét visszatartják, és csupán akkor fizetik ki, hogyha a tisztességtelen kockázatvállalás, vagy az aránytalan kockázatvállalás, illetve a tisztességtelen viselkedés gyanúja nem merül fel. Ennek ellenére ez egy bónusz, bónénak az egyes száma, bónusz, de nem hasonlítható össze a 80-as évek eh, nagy cash kifizetéseivel. Hogyha a prudenciális vagy a tisztességtelen viselkedés eh, eh, perspektíváit veszük figyelembe, akkor látjuk, hogy a visszatartott bónusz, bónuszfizetések arra ösztönzik a szereplőket, hogy óvatosabbak legyenek és felelősségteljesebbek legyenek. A jogszabály hatályba lépése óta azt látjuk, hogy a fizetés körbelül ugyanaz maradt, de a visszatartott rész aránya csökkent. Nem tudom, tehát hogy megérte ez, vagy nem. Ami a határok húzását, vagy a ring a kockázatok kizárását illeti, Teljesen mindegy, hogy Oxfordban, Londonban vagy Glasgowban van az ember, a bankfiúk vagy az online szolgáltatásokat használva olyan fogyasztói bankszolgáltatásokat használ, amelyeket ring fenszolni, kockázatok elől meg kell védeni, és az egész bankszonálási stratégiánk is arra irányult, hogy a ringfenszelt bankok, bármi is történjen a piacon, tovább tudjanak kereskedni, online maradjanak a hétvégén és következő héten, következő hónapban, következő éven is folyt, évben is folytathatnám. Ez tehát a célunk, és erősen azon vagyunk, hogy ezt a jogszabályt érvényre juttassuk. az európai szinten zajló vitához nem szeretnék hozzászólni. Csupán Weizsäcker úr kérdését ismételném meg, mi szerint, hogy a tőke nem elegendő a szanáláshoz, hanem megfelelő struktúrákra is szükség van. Köszönöm szépen, köszönjük az észrevételeit, az előadását, ezek nagyon hasznosak voltak számunkra. Úgy hiszem kijelenthetjük, hogy egy izgalmas eszmecserét folytattunk. Köszönjük szépen! és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is eszmét cserélhetünk majd egymással. Köszönöm. Very well, dear colleagues. Uh, let's move to point four of the agenda. Tovább lépünk negyedik napi rendi pont. Eszmecserem Walter Radermacherrel, az Eurostat főigazgatójával. Köszönjük, hogy itt van, hogy eljött közénk. Örömmel indítjuk útjára a rendszeres szervezet párbeszédet az Európai Parlament és az Eurostat között a statisztikai kérdések körében arról cserélünk eszmét, hogy hogyan lehet a statisztikai tevékenységek áttekintését biztosítani, és hogyan erősíthetjük meg eh, a statisztikákat annak érdekében, hogy jó, megbízható statisztikákkal rendelkezünk, melyek alapján döntéseket hozhatunk, jogalkotói döntéseket és másokat, is egyéb iránt a háromoldalú tárgyalások témájában éppen most egy statisztikai kát is érintő dosszié is szerepel, de vannak más dossziék is, amelyek megakadtak, melyeknek vitája az Európai Unió más jogalkodói testületeinél akadt meg. Minden esetre örömmel tekintünk az önnel való eszmecseri elébe. Először megadom Rádermacher úrnak a szót, utána pedig kérdéseket hallgatunk meg, és ön pedig válaszol. ön ilyen szó parancsoljon. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számra, hogy itt lehetek. Rendkívül fontos, eh, hogy beszéljek önöknek az Európai Statisztikai Rendszer egészéről ma, ahogyan az elnök úr is megemlítette, hivatalosan kezdetét veszi a statisztikai kérdésekről folytatott rendszeres párbeszéd. Pontosan egy éve került sor a trialógusra, tehát azt is mondhatnánk, hogy tavaly volt eh, eh, Mikulás napján a trialógus, most pedig a párbeszéd. Azt hiszem, hogy ez komoly előrelépés az Európai Statisztikai Rendszer témájában. Önök közül nagyon sokan emlékeznek minden bizonyal arra, hogy milyen intenzív tárgyalások végén jutottuk el erre a pontra. Két-három évet vett ez igénybe. Főleg Ongvaltieri elnök úr és Bájé képviselő, akit nem látok most itt. Ők voltak azok, akik nagyon nagy mértékben hozzájárultak egy megfelelő megállapodáshoz, és ahhoz, hogy sikerre vigyük ezen fontos, ugyanakkor nehéz tárgyalásokat az európai statisztikai kormányzásról. A 223-as rendelet az európai statisztikákról, amely májusban lépett hatályba, egy nagyon komoly közös előrelépést jelent az európai statisztikák szempontjából. Közös, magas színvonalú standardok, az átláthatóság, a függetlenség szempontjából az összes statisztikai szereplő számára fontosak. Az európai statisztikai jogszabály, a 223-as jogszabály felülvizsgálatával a szerződések 338-as cikkét váltjuk valóra. Azt is mondhatnánk, hogy ez az a rendszer, amely biztosítja a lehető legjobb koordinációt és együttműködést a statisztikai hatóságok között nemzeti és európai szinten. Ez a megerősített kormányzás az Eurostatot és főigazgatóját különös felelősséggel és hatáskörrel ruházza fel, az európai statisztikai rendszer keretében állandó jellegű párbeszéd alakult ki az ECON bizottsággal, amely a parlamenten belül az illetékes tárgyaló felünk a statisztikai szakpolitika témájában. Hangsúlyoznám, hogy ez a struktúra különösen azért fontos, erre jobban rejlik, hogy egyszerű, és ezáltal kívánjuk a hatékonyságot, az átláthatóságot, és az elszámoltatóságot biztosítani. Ez most egy új, egyszerűsített kormányzás, amelyet a mindennapokban kell alkalmaznunk. A statisztikai jogszabályozást is összhangba kell hozni ezzel a struktúrával. A legutóbbi eszmecserénkre 2013 májusában került sor, azóta további erőfeszítéseket tettünk egyfelől azért, hogy a hivatalos statisztikák minőségét javítsuk az EU-ban, és monitorizáljuk azt, hogy hogyan gyűjtjük össze ezeket. Örömmel megerősíthetem, hogy most már kezdenek valóra válni, kifizetődőek lenni, megtérültek ezek az erőfeszítéseink. Először is hangsúlyoznám, hogy ott volt ugye a görög fejezet 2009-ben, ez volt a második, ez nagyon komoly hitelességi problémát jelentett az európai statisztikákra nézve. Egy tagállamban jelentkezett problémák gyorsan átgyűrűztek a határokon keresztül is, és ez a hivatalos statisztikák egészére nézve Európában problémát jelentett. Ez egy jó példa arra vonatkozóan, hogy egy átgyűrűző hatás hogyan következhet be Azért, mert egyre fokozottabb az integráció az Európai Unióban. Jogi reformok következtek be 2010 óta, és a Eurostat is technikai támogatást nyújtott a görög statisztikai hivatalnak, az Elstatnak. Ennek eredményeképpen a görög pénzügyi statisztikák minősége javult az EDP adatokkal kapcsolatban Görögországból nem merültek fel fenntartások 2010 óta, ugyanakkor a helyzet továbbra is kritikus, és a politikai hatóságok részéről további döntések szükségesek, hogy konszolidáljuk az eddig tett előrelépéseket. Főleg, ami az Erstát vezetőinek új kinevezését illeti, valamint a statisztikákkal kapcsolatos jogszabály felülvizsgálata van függőben. Folyik a vita az országban, de ez továbbra is rendkívül agresszív, és éppen ezért nehéz visszanyerni a bizalmat a görög nemzeti statisztikák iránt, és az eddig tett lépésekbe vetett bizalmat is nehéz megerősíteni. Éppen ezért kulcsfontosságú az a szerep, amely nemzeti hatóságokra hárul, meg kell erősítsék a bizalmat, az átláthatóságot, ez továbbra is előtérben kell maradjon. A 2011-es Sixpack a bizottságra és a Eurostatra egy komoly mandátumot helyezett, és a nemzetközi EDP adatokkal kapcsolatban is audittal összevethető hatásköröket alakított ki mi azt mondtuk, hogy az új hatásköröket a lehető legnagyobb körültekintéssel és átláthatósággal fogjuk gyakorolni arányos módon, azért, hogy megelőzzünk olyan eseményeket, amelyek bekövetkeztek a múltban. A közelmúltban úgy döntöttünk, hogy első alkalommal élünk ezzel a hatáskörrel, ugyanis téves adatokat kaptunk egy spanyol regionális hatóságtól az egészségügyre vonatkozóan. Úgy gondoltuk, úgy értékeltük, hogy ez gyakran bekövetkezett, noha korlátozott mértékű volt. A hatóságok segítettek, hogy feltárjuk ennek a, ennek a jelentéstételnek a problémáit. A szankciókat korlátozzuk, és egy ilyen körültekintett, körültekintő megközelítés teljes körű támogatást kapott a tanács berkeiben is. Ez tükrözi, hogy komoly a kötelezettségvállalás. A politikai mandátum éppen ezért elfogadott, és ezt mindenki támogatja. Továbbá a modernizációval kapcsolatos stratégiánkat továbbra is folytatjuk egyszerűsítettük a munkamódszereinket annak érdekében, hogy a terheket csökkentsük, és az adatforrásokat egyszerűsítsük, így rugalmasságot is próbálunk biztosítani. Számos jogi javaslat jövőre majd minden bizonyal egyszerűsíti a rendszert a társadalmi, a mezőgazdaság, illetve a vállalati területen a REFIT programot is végrehajtjuk, a bizottság és a parlament emellett határozottan elkötelezte magát. Végrehajtottunk egy olyan stratégiát, amit bejelentettünk, egy korábbi EU statisztikák összegyűjtéséről szóló 2009-es közleményünkben. Az ISS bizottság magára vállalta ezt a stratégiát, továbbfejlesztette, ez az ISS Vision 2020 nevet kapta. Egy nagyra törő programot hoztunk létre az adatok terjesztésére vonatkozóan az ISS-en belül is. Ehhez további változásokra van szükség, hogy az összes résztvevő fél számára hasznos legyen a rendszer, és így megküzdjenek a korlátozott források jelentette problémákkal. Tisztelt képviselők, ahogyan említettem, a reformok és a szakpolitikák sikere azon múlik, hogy ezek állandó politikai támogatást kapjanak a végrehajtás során. Jelenleg nagyon fontos témákkal foglalkoznak, amelyek esetében még függőben van a megállapodás. Ugye említette a, fogyasztói, a harmonizált fogyasztói indexsel kapcsolatos jogszabály felülvizsgálatát, a fizetési mérleggel kapcsolatos rendeletet, valamint egy minőségbiztosítási keret a makrogazdasági, a MIPS témában. A fogyasztói árindex és a BOPS a politikai döntéshozata szempontjából rendkívül fontos, és nem szükséges, illetve technikai szempontból még nem kiforrott. A feladatunk most az, hogy ezen statisztikák végrehajtását javítsuk az egyszerűsített kormányzás által, úgy, úgy hogy ez a 223-as rendelettel összhangban legyen, és a másodlagos jogszabályokkal is összhangba hozzuk. Folynak a tárgyalások, és meggyőződésem, hogy jó kompromisszumot érhetünk el a az HICP és a BOPS javaslat témájában is. A MIPS-e kapcsolatos javaslat nagyra törőbb. A rendelet ugyanis új eredményeket kell hozzon, egy tető alá kell hozza a különböző kereteket, olyan adatokat, amelyeket jelenleg a nemzetközi statisztikai hivatalok gyűjtenek össze, illetve a nemzeti központi bankok bizonyos tagállamokban. Ez bonyolultá teszi a tárgyalásokat, és nem is lep meg, hogy ilyen komoly ellenállásba ütközik ez a javaslat a tanácsban, ahol az eddigi tárgyalások gyakorlatilag semmilyen haladást nem értek el. A célunk az, hogy az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot az összes MIP mutató szempontjából biztosítsuk, független attól, hogy ki gyűjti össze nemzeti szinten ezeket az adatokat. Hogyha egy közös jogi keret, illetve standard nem jöhet létre, az egyeztetések során ez alkalmazható, vonatkozik a nemzeti bankok által összegyűjtött adatokra, akkor egyfajta audit űr jön létre, és az alássa a hitelességet és az átláthatóságot ennek a súlyossága függ, tagállamonként eltérő lenne, és attól függne, hogy a nemzeti hatóságok milyen döntéseket hoznak, hiszen ők élnek a szubszidiaritás alapján ezzel a joggal. Egy végső kompromisszum megfelelő egyensúlyt kell létrehozzon egy különböző szükségletek között. Egyfelől jó minőségű ellenőrizhető standardokra van szükség, másfelől pedig az NCB-re vonatkozóan különböző sajátosságok érvényesülnek, és ott van a szubszidiaritás elve is. Az LKB-n belül a kollégákkal szorosan egyeztetünk, hogy ez a három cél egymással összeegyeztethető legyen. Arra számítok, hogy közös kötelezettségvállalás biztosítja majd a lehető legmagasabb szintű átláthatóságot, és ez vonatkozik majd az összes MIP adatra, mert így tudjuk csak azt biztosítani, hogy az összes adat a gyakorlat szempontjából releváns legyen. Engedjék meg, hogy még a jövőre térjek át. Amikor első informális eszmecserét tartottunk itt 2012-ben, felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen gyorsan és drámai módon változik az a kontextus, amelyben a nemzeti statisztikai adatok, meg, hivatalok meg kell, hogy találják a helyüket. A jelenlegi közös rendszer fontos, hogy fejlődjön, amennyiben eleget akarunk tenni a követelményeknek, amelyeket a politikai döntéshozók és az állampolgárok támasztanak velünk szemben. Ez komoly erőfeszítést tesz szükségessé. Egyfelől új és keményebb adatok szükségesek. Ezek relevánsak kell, hogy legyenek, és lehetővé kell tegyék a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi kihívásokra a megfelelő döntéshozatalt. Európa szerte a nemzeti statisztikai hivatalok nagyon komoly forráshiányjal küzdenek. Az új adatszükségletek és a nemzeti szintű koordináció további terheket rónak az intézményekre. Mi mindannyian tapasztaltuk azt, hogy a megfelelő politikai elemzés és döntéshozatal szempontjából mennyire fontos a független és megbízható adatok felhasználása. Az Európai Statisztikai Rendszer egy valós rendszer, amelynek mindössze egy célja van, nevezetesen az, hogy egy szilárd struktúrát biztosítson az adatgyűjtés szempontjából a vállalatok, a kutatók, illetve a politikai döntéshozók számára. A demokratikus társadalmakban ez nagyon fontos, főleg az adatforradalom korszakában. Ugyanakkor nem szabad, hogy felhagyjunk ezen rendszer erősítésével. Két, két fő aspektust szeretnék kiemelni Először is a statisztikai szükségleteket és eszközöket szem előtt kell tartani, amikor arról beszélünk, hogy a gazdasági kormányzást hogyan akarjuk megreformálni az Európai Unióban. Az EMU csak akkor működhet, hogyha a hivatalos statisztikák megbízhatóak és megfelelő minőségűek. Másodszorban egy politikai rendszerre van szükség, amely amelyben az európai statisztikák kellő forrásokkal rendelkeznek és támogatást kapnak. Arra számítok, hogy a biztosi testület a következő hónapban elfogadja ezt a keretet, amelyben majd az ISS működhet, az Európai Statisztikai Programot 2020-ig. Ez a javaslat majd kiigazítja a jelenlegi programot, a 2014-20-ig tartó többéves pénzügyi kerethez a további forrásokat kell elkülöníteni a program számára. Magas szintű, jó minőségű statisztikákra van szükség, és a közelmúltban ezt ami ezt önök is kiemelték a 2016-os költségvetés tervezetről szóló jelentésükben remélhetőleg ez a politika a jövőben is megmarad. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az európai statisztikák kell, hogy a jó döntéshozatal gerincét alkossák az Európai Unióban. Milyen szántó reformokra van szükség, de ezek statisztikai, a statisztika oldalán is komoly reformokat igényelnek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Ráder Maher úrnak ezt az átfogó előadást és ez a parlament, ez a szakbizottság teljes, teljes mértékben egyetért azzal, hogy a jó minőségű statisztikákra szükség van. Most pedig a kérdések következnek. Burkhard Pálc az első felszólalón. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Rádár Mahár úr. Nagyon örülök, hogy ismét itt járnálunk a szakbizottságban. Két rövid kérdésem lenne. Az első ahhoz kapcsolódik, amit már tavaly is kérdeztem öntől, lehet, hogy még emlékszik rá. Amikor legutóbb itt volt, akkor felmerült a kérdés, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok mennyire tudnak szabadon működni a politikai befolyásolástól. Ön szerint már javult a helyzet? A második kérdés az államadóság válsággal kapcsolódik össze. Újra és újra felmerült az, amit diplomatikusan statisztikai pontatlanságnak neveztünk annak idején az adatok kapcsán. Ez főként olyan országokat érintett annak idején, amelyekről az idén is nagyon sokat vitatkoztunk. A kérdésem önhöz a következő. Az a benyomásra, hogy a statisztikák, főleg az állami kiadások és bevételek terén ma jobban működnek, sőt, akár pontosak, és érdekelne az is, hogy elég megbízhatóak-e ezek a statisztikák ahhoz, hogy más tényezőkkel együtt, mint amilyen például a versenyképesség, alapjául szolgáljanak egy állam hitelképességének megállapításához. Ez lett volna a két kérdésem. Köszönöm szépen, ha megengedi, akkor angolul folytatom, bár tudom, hogy a német képviselő biztosan örülne annak, hogyha németül beszélnék. Minden esetre angolul folytatom. A második kérdéssel kezdeném. A kormányzatilag finanszírozott statisztikák minősége. Azt hiszem, hogy a minőség folyamatosan javult az elmúlt évek során. Megvizsgáltuk a részleteket az ellenőrző hatóságokkal és a statisztikai hatóságokkal együtt. Azt találtuk, hogy ott, ahol valamiféle hiba mutatkozott, mint a spanyol Valencia esetben, amelyről beszéltem, azonnali follow-up következett, és ennek nyilvánvalóan volt valamiféle megelőző üzenete is, megelőző hatása is. Én tehát először is azt mondanám, hogy a kormányzatilag finanszírozott statisztikák világszerte a legkeményebb statisztikák, amelyek léteznek. A legjobban ellenőrzött statisztikákról van szó, nagyon alapos mechanizmusok állnak el ezek statisztikák hátterében, mint a nemzeti hatóságok, mint az Eurostat részéről. Egy további előrelépés lehetne az európai az EPSAS bevezetése. Ezen sztenderdek bevezetésével minden önkormányzat esetében, minden egyes sziget esetében, minden kórház esetében, és így tovább, a tagállamoknak kötelező lenne ugyanaz, ugyanazokat a sztenderdeket használni. Ez egy olyan összehasonlíthatósági szint, amelyet az Eurostat jelen pillanatban se, semmiképpen nem tud szavatolni. Meg tudjuk vizsgálni a nagyobb szerződéseket, a beruházási programokat, és így tovább, de nem tudunk ellátogatni minden egyes szigetre például. 2011-ben felkértek bennünket, hogy ezt a lehetőséget vizsgáljuk meg. Láttuk az ezzel kapcsolatos jelentéseket, dokumentumokat, jó előre, jól haladunk előre, és várhatóan a mostan és a 2020 közötti önkéntes szakasz után úgy tudnánk előrelépést elérni, hogyha ezeket az EPSAS standardeket bevezetnénk az Európai Unióban. Ami a politikai hatást, illetve gyakor, hatás gyakorlását illeti a nemzeti statisztikai hivatalokra, végeztünk egy tanulmányt, készítettünk egy tanulmányt, nem csak az EU-s tagállamok vettek ebben részt, hanem eh, például Izland is, és egy nagyon átlátható, közérthető jelentés készült a helyzetről. Ez is úgy gondolom egyedülálló. Eh, globálisan nem láthatunk még egy olyan kontrollmechanizmust, amely megakadályozza, amely így mértékben megakadályozza a politikai nyomásgyakorlást, vagy a politikai befolyásolást. Köszönöm, Eliza Ferreira. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt van. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott hozzánk. Beszélt Görögországról. Amikor azonban ez a szakbizottság megkérdezte Álmónia úrtól, annak idején ugye ő volt felelős, a felelős a témának, elmondta, hogy 2004-2005-ben foglalkozott a görög statisztikák ügyével, de az Eurostat ellenőrzési hatáskörét politikailag megcsorbították, politikai szándékból kifolyólag csorbították meg. Önöknek most megvannak-e a lehetőségeik arra vonatkozólag, hogy mérehatóan elemezzék a statisztikák minőségét? Másodszorban, amikor 2009-ben, 2008-ban kiderült, hogy mi a helyzet Görögországban, akkor kiderült az is, hogy néhány nagy tagállam, néhány nagyon erős tagállam esetében is hasonló dolog történt a statisztikák területén. Meg tudja erősíteni, hogy nem csak Görögország és Spanyolország esetében vizsgálódnak nagy elánnal, hanem a nagyobb erősebb tagállamok esetében is. Harmadsorban, ami, ami a makroekonomiai egyensúlyt illeti, én voltam ennek a jelentéstevője itt a parlamentben. A makroekonomiai egyensúlyjal azért foglalkoztunk, hogy megértsük, hogy az Európai Unió és az Euró, eh, Euróvezet azon belül hogyan működnek, és hogyan működik, és hogyan reagálnak az egységes szabályokra. Ezért eh, is merült fel az eredménytábla ötlete, de időközben most már országonkénti elemzések születnek, mint hogyha az eredménytábla jelentősége időközben elsikkadt volna. Meg tudja erősíteni, hogy a tagállamok közötti kölcsönhatások, illetve a tagállamok hatása egymásra ugyanúgy megállapítható most, mint hogyha az eredménytáblát használnák. És végül Amikor strukturális reformokkal kapcsolatos ajánlásokat fogalmaznak meg, és költségvetés csökkentéseket ajánlanak, akkor tájékoztatják-e a tagállamokat arról, vagy felhívják-e a tagállamok figyelmét arra, hogy bizonyos ágazatokat azért védelemben kell részesíteni, és a statisztika készítés egy ilyen terület, amely védelemben kell, hogy részesüljön, hiszen hogyha egy tagállam statisztika készítési kapacitásait megnyírváljuk, akkor nem tudunk megfelelő információkhoz jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Sorban haladnék. Vannak-e olyan hatásköreink, amelyekkel megakadályozható, hogy az, ami 2004-ben történt, meg, megismétlődjön. Technikailag, jogilag igen, de gyakorlatilag nem. Görögország esetében 2000, illetve 2010-ben már Éltünk mindazon eszközökkel, amelyek 2005-ben még nem voltak a kezünkben. Most már oda mehetünk egy tagállamba, és azt mondhatjuk, hogy igen, ezeket az adatokat szeretnénk megkapni. De ez csak akkor működik, hogyha ott helyben olyan partnereink vannak, akik megbízhatóak. Görögország esetében az akkori elnök, akinek a mandátuma a július végén lejárt, egy ilyen megbízható partner volt, illetve nem volt megbízható partner, és tudjuk, hogy ő most az ő ügyét bíróságon tárgyalják, mert nem szolgáltatott megbízható információkat. Egy olyan helyzetben, hogyha azt gondoljuk, hogy valaki nem tud objektív statisztikákat szolgáltatni, akkor ott gond van. És ezt mi az Eurostat részéről nem tudjuk megoldani. Persze a technikai feladatokat el tudjuk látni, de csak akkor, hogyha megfelelő politikai keret társul ehhez, hogyha egy olyan légkör uralkodik, amelyben el tudjuk végezni a munkánkat. Ami a Goldman Sachs ügyet illeti, ez a swapokról szólt Görögországban és más országokban. Azt hiszem, hogy megoldottuk ezt a problémát az összes tagállamra vonatkozólag, ugyanis megállapodtunk abban, hogy hogyan szerepeljenek ezek a statisztikákban. Tehát, amikor a pénzügyi ágazatban egyfajta új eszköz jelenik meg, azonnal megállapodunk a tagállamokkal arról, hogy milyen eljárás szerint jelenjenek meg ezek az eszközök a statisztikákban. De természetesen folyamatosan lépést tartunk a pénzügyi ágazat változásaival. Szeretnék különbséget tenni továbbá a kulcsindikátorok és a háttérben álló statisztikák között. Az MIP szabályozásra vonatkozólag az alapötlet az, hogy a kulcs mutatókat, kulcsfontosságú mutatókat, a kulcsindikátorokat nézzük meg. Az elképzelés az, hogyha ennek a szintnek, amelyet nevezhetünk a jéghegy csúcsának is, a kontrollját megoldjuk, akkor ellenőrzést tudunk gyakorolni a háttérben megbúvó adatok fölött is, ugyanakkor azonban nem tudjuk 250 statisztikai termék esetében ugyanazt a minőséget garantálni. Kb. ennyi statisztikát készítünk el. Vannak akvakultúra statisztikánk, például meg kell néznünk azt, hogy milyen minőségű statisztikákat szeretnénk, ha a legmagasabb szintű minőséget szeretnénk szavatolni, akkor mm, nyilván ennek megfelelően járunk el, de ez nem, nincs mindig így. De a kulcsindikátorok esetében mindenképpen teljes kontrollt kell gyakorolni. Aztán, ami a tagállami erőforrásokat életi, ezzel visszautalnék az utolsó mondatomra, Fontos, hogy a nemzetállamok szintjén is beruházásként tekintsenek a megfelelő statisztikák elkészítésére. Igen, hát ez már egy politikai téma. Következő felszólalónk Stanislav Ozog. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazgató úr. A balance of payments-ekre kérdezek rám, és tudom, hogy itt a triadógusban még nincsenek megoldva kérdések. Az FDI-ok, -ok, tehát a külföldi működők tőke tekintetében a jelenlegi végkedvezményezett kategóriáját hogyan lehet értékelni? Hiszen vannak tagállamok, akik az erre vonatkozó, tehát a végkedvezményezetre vonatkozó adatokat nem gyűjtik, és ilyen módon kérdezem, hogy hogyan lehet elképzelni, hogy mikorra készülnek el a végfelhasználóra vonatkozó statisztikák, mikor kezdik el a tagállamok gyűjteni ezeket az adatokat, illetve milyen adatokban, <clears throat> milyen akadályokban ütközik ez a fajta külföldi működőtőke, vagy pedig egyáltalán külföld, külföldi beruházásokra vonatkozó adagyűjtés. Második kérdésem. A, az úgynevezett zöldmezős, a zöldmezős beruházások, illetve az a cégek átvétele közötti különbségeket hogyan mutatják ki a statisztikák. És mit gondol, hogy az adatok teljes nyilvánosságra hozatala jelentene problémát a kis tagállamok számára, ahol az ilyen éves működő tőkebeáramlás éven, éven, egy évben kicsi, alacsony. Lehet, hogy ezért nem publikálják ezeket, ezeket az adatokat? Kérdezem öntől. Köszönöm. Okay, and thank you very much for the... Uh, Köszönöm szépen a kérdést. Az első kérdésre válaszom az, hogy a tagállamokkal mérjük fel, térképezzük fel, hogy milyen kísérleti tanulmányokkal, pilot stadikkal lehetne az ön által felvetett kérdést megoldani. Általánosságban azt gondoljuk, hogy 2018-ra képesek leszünk arra, hogy egy technikailag is, és persze módszertanilag is megalapozott választ adjunk a két fajta tranzakció megkülönböztetésére statisztikai szinten illetve kétfajta tőke kimutatására. Ami pedig a kétfajta tranzakciót illeti, nos a zöldmezős beruházásokat a statisztika, a nemzetközi statisztika még nem tudja kimutatni módszertanilag. Tehát a pilot tanulmány, a kísérleti tanulmány ezt is meg fogja vizsgálni. Az IMF-nek van egy standardja, egy normája, és az EU a technikai normáit a nemzetközi együttműködés keretébe ágyazza be. Tehát minden tagállamban, főleg azokban, ahol ezeket a specifikus adatokat nehézen gyűjtik össze. Fontos, hogy a módszertant így kövessék, és persze nem szabad megfeledkeznünk az IMF keretmódszertanáról. Köszönöm, Filip Debecker. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek is Rademacher úr a bevezetőjét. Két kérdést szeretnék felvetni. Az egyiket már bevezetőjében említettem, mégpedig idén júliusban a bizottság a deficit adatok manipulációja miatt Spanyolországot megbüntette. Valenciáról volt szó. A bizottság a hatos csomag a Sixpack keretén belül új hatásköröket kapott, de a sta, önök statisztikai elemzésére alapozta ezt a büntetést. Kérdésem, hogy milyen egyéb eszközöket dolgoznak ki annak érdekében, hogy világos különbséget lehessen tenni a számolási hiba, a költségvetési hibák és a csalás között. És második kérdésem, hogy húzzák meg a határt a kettő között. Harmadsorban kíváncsi vagyok arra, hogy milyen más régiókra, országokra koncentrálnak, hiszen általában tagállamokról beszélünk, de minél mélyebbre hatolunk a vitában, annál inkább felmerülnek a problémák a PPP-kben például, vagy a helyhatóságok költségvetési politikájában. Egy szóval minél mélyebbre ásunk, ha ezt a képet használhatom, annál nagyobb az esélye annak, hogy szabálytalanságokra ütközünk. Ba ütközünk. Harmadik, vagy talán ez már negyedik kérdésem is, arra vonatkozik, arra vitára vonatkozik, amely sok tagállamban zajlik, az egészségügyi költségvetés kifizetéseinek gazdasági hatására vonatkozik. Nagyon nehéz ezeket kollektív statisztikába összegezni, ám mai napság, amikor a költségvetések nehéz helyzetben vannak, úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó adatok gyűjtése segítene abban is, hogy a tagállamok jobb és megalapozottabb döntéseket hozzanak. Köszönöm szépen! Ami az első kérdését illeti, ez idáig nem különítettük el a szándékos téves jelentést, illetve a csalást. Persze elképzelhető, hogy előbb-utóbb különbséget kell majd tennünk. Ám a Valenciában alkalmazott eljárás ban az OLAF, a csalás elleni hivatal is segített bennünket. Mi statisztikusok nem rendelkezünk azokkal a procedurális vagy eljárás jogi eszközökkel, melyek a vizsgálathoz, hogy nem mondjam, nyomozáshoz szükségesek lehetnének. A helyzet tehát roppant komplex volt. Egyértelműen a tagállami legfelsőbb könyvvizsgáló hatóságok eredményeire építünk Valenciában, de más esetekben is az audit jelentésből kapjuk a, az információt. A regionális audit hivatal többször bírálta a valenciai hatóságok viselkedését, ez volt a kiinduló pont. Szorosan együttműködtünk az európai számbevőszékkel is, amely szorosan együttműködik a nemzeti számvevő hatósággal, és voltak éppen mi így ilyen intézményi együttműködésben próbáljuk megoldani a problémát. Még egyszer mondom, az ellenő, a tagállami ellenőrző hatóságokkal is, az európai, illetve a tagállami audit hatóságokkal, számbevőszékekkel dolgozunk együtt. Ami az egészségügyi kiadásokat illeti, bizony a misreporting, a téves jelentések beadása esetén gyakran a egészségügyből eredtek a probléma, Görögország vagy Valencia esetében is. Az egészségügyi ágazat tehát a leginkább sérülékeny vagy leginkább kitett az ilyesfajta problémáknak. Ezzel tisztában vagyunk, ezért, éppen ezért külön figyelmet fordítunk az egészségügyre, amikor idézőjelesen ugye az inspektoraink a tagállamokba mennek, akkor különös tekintettel vagyunk az egészségügy ágazatára. És a 18 milliós büntetés, mint súlyos hanyagság, Sven Gigold. Köszönöm szépen, elnök úr. Macher úr. Üdvözöljük itt ismét a mi kicsi, de eh, roppant felkészült szakbizottságunkban. Két kérdésem van. Az egyiket már egy korábbi meghallgatáson is feltettem önnek. A 4.3-as pontban az Európai Statisztikai Program a parlament kezdeményezésére azt a felszólítást tart, jutalmazza az Eurostat irányában, hogy többet tegyen annak érdekében, hogy a szolidáris gazdasághoz való hozzájárulást átláthatóvá tegyék. El tudnám mondani valamit arról, hogy mit tettek az utóbbi időben annak érdekében, hogy ezt az ágazatot jobban átfedjék, illetve hogy hogy próbálnak megfelelni az ebből eredő feladatnak. Második feladat, második kérdés, a PPP-k statisztikai nem felmérésének általam kedvelt problémája, illetve a six-pack következtében az a tendencia, hogy különböző árnyék költségvetéseket hozzanak létre a tagállamok. Nos, idén 4, február 4-én jelent számoltak be először az úgynevezett árnyék költségvetésekről, vagy a PPP-kről. És itt az szerepel, hogy Németországban nincsenek outstanding liability melyek a PPP-kből erednek. Hát ezt nem tudom elfogadni hiszen a különböző önkormányzatok gyakran azt sem tudják, hogy a kint lévő kockázatuk mekkora. Mindenki, aki ismeri a területet, pontosan tudja, hogy még a politikai döntéshozók sem tudják, hogy milyen kockázatokat vállalnak a PPP-k létrehozásával. Kérdezem tehát, hogy a szankciók alkalmazása során, mondjuk Németországgal szemben, hogyan tudnak szankciókkal fellépni, hiszen Németország hosszú ideig például a PPP-kre nem terjesztettek ki statisztikát. Márpedig, ha a német statisztikák, melyeket elég jól átlátok, nem megbízhatóak, gyan, élek a gyanúp erre, hogy más helyen még kevésbé átláthatók. Tehát kérdezem, hogy az árnyék költségvetések jelenségét hogyan próbálják bevilágítani. Nem elegendő, hogy egy kiskaput bezárunk, de a kollégák már is egy másik kiskaput nyitnak meg. Köszönöm. Engedje meg, hogy az első kérdésével kezdjem. Valóban arra kértek, hogy vizsgálódjunk ebben az ágazatban. Ugyanakkor szeretnék őszintén fogalmazni, az eddig tett előrelépésünket lényegében a korlátozott forrásaink akadályozták. Ezért nem voltunk képesek különösebb kézenfogható, kézenfogható előrelépést elérni. Megvitattuk a tagállamokkal a különböző lehetőségeket, megközelítéseket, de annyira drámai az anyagi helyzet a tagállamokban, hogy azt sem tudjuk biztosítani, hogy a jogilag megkövetelt statisztikákra érvényesül. A termékkatalógusunk pedig nagyon nagy nyomás alatt áll, már ami a létező listát illeti. Ez azt jelenti, hogy jogi kötelezettségeknek nem képesek most eleget tenni, ha jól értem, ezt, ezt mondta, már pedig ez nagyon súlyos, ez még azon is túlmutat, amit a bevezetőjében mondott számomra az Európai Statisztikai Program is jogilag kötelező érvényű, tehát igazából nem értem, hogy a parlament kérése elvárása miért nem jogilag kötelező érvényű, de amit mondott, az valóban drámai, és ezt azt hiszem nagyon komolyan kellene vennünk. Azt mondtam, hogy megvizsgáltuk azt, hogy milyen eszközökkel tudunk haladni, és az egyik fő akadályunk az, hogy olyan statisztikai szintekre volt szükségünk, amelyeket nem szabályoz, szabályoznak, ami egy konkrét információ pillért biztosítana. Ez azonban a joganyag, a statisztikai joganyagnak nem képezi részét, a tagállamok ezt önkéntes alapon gyűjtik össze. Mint más egyéb alkotóelemek ez hiányzik, és most azt beszéljük meg a tagállamokkal, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát orvosolni. A 2006-os csomagunkban lesz egy ilyen társadalmi felmérésekre vonatkozó javaslat. Ennek a véglegesítése folyik, és abban talán majd olyan alkotóelemeket, amelyek pontosan ezt a problémát hivatottak orvosolni. Tehát még nem jutottunk el odáig nem voltunk tétlenek ezen idő során, de még nem jutottunk olyan messzire, hogy most már eredményeket tudnék prezentálni önnek, hanem még folyik ennek a kialakítása. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha támogatnánk ezt a költségvetési felmérést, ez a jövőbeli szociális felmérésről szóló rendelet része lesz majd. Ami pedig azt illeti, hogy a PPP konstrukciókat Németországban hogyan mérik fel. A német hatóságok tájékoztatnak bennünket arról, hogy az összes PPP konstrukció le van fedve. Természetesen ez azt jelenti, hogy azon PPP-kre gondolunk, amelyek a, amelyek szövetségi, illetve ö, tartományi szinten ismeltek, ismertek. Ami az önkormányzatok szintjét illeti, említettem már, hogy az European Public Sector Accounting Standards érvényesülne, tehát ezt be kellene vezetnünk azt állítja, akkor a német adatok tévesek, mert a legtöbb PPP önkormányzati szinten érvényesül? Szeretném tudni akkor, hogy mikor használja fel az eszközöket annak érdekében, hogy megfelelő adatokat kapjunk Németországból. Tehát, hogyha ezek nincsenek lefedve, akkor a nulla, mint, mint összeg, mint eredmény, ez, ez nem megfelelő, nem jó. Nem, azt mondtam, hogy Németország értesített bennünket arról, hogy a PPP-ket teljes mértékben lefedik. A kormányzati pénzügyi statisztikai értesítésben ezek teljességgel szerepelnek. Ha nincs több PPP tartom, önkormányzati szinten, akkor ez azt jelenti, hogy lehetnek még ilyenek, amelyekre nem vonatkozik a felmérés. Hát akkor ez egyfajta joghézag statisztika szintjén. Tom van der Köszönöm szépen. Hollandul szeretném feltenni a kérdésemet. Az én kérdésem is a PPP együttműködésre, konstrukcióra vonatkozik. Belgiumban nagy az elégedetlenség amiatt, ahogyan a Eurostat kezeli ezeket az adatokat, és ma is ugye folyik erről a vita. Szeretném tudni, hogy a Eurostat által használt kritériumok, amelyek miatt kihagyják ezen PPP-ket a, a költségvetésből, ezek egyértelműek-e? Ezeket le lehet írni az évek során, ahelyett, hogy egy adott költségvetésben ezek felmerülnének. Egy másik kérdésem is volna, és ez más, tagállam, más tagállamokban is jelentkezik-e ez a probléma, vagy Belgium esetében merül fel csak az epps sel kapcsolatos probléma? Um, well, let me, let me start with the, um... Hadd kezdjem azzal, hogy azok a szabályok, amelyeket alkalmazunk az adatgyűjtésre vonatkozólag és a könyvelésre vonatkozólag a PPP-k esetében minden tagállamban azok a szabályok, amelyekről ez a parlament döntött. Ez az ESA szabályozás, European System of Accounts. Ennek a rövidítése az ESA. És a 2010-es ESA szabályait alkalmazzuk, bármiféle különbségtétel nélkül ezeket az alapelveket alkalmazzuk minden tagállam esetében. Ami Belgiumot illeti, a PPP-k sűrűsége aránytalanul nagy, hogy finoman fogalmazzak, de a szabályok a hagyományos szabályok amelyeket alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy ha a PPP úgy van kialakítva, hogy végül is a kockázat a kormányt terheli, és hogyha a kormány hozza meg a döntést, és így tovább, akkor a kormányra hárul a kockázat is, ezt mondják, mondják ki az alapelvek, amelyeket követünk. Sok időt töltöttünk azzal, hogy elmagyarázzuk, miről van szó, hogy jobban kommunikáljunk. A nyár során egész napokat töltöttünk eszmecserével a belga partnerekkel egyetemen, és fontos szem előtt tartani azt, hogy mi csak a második szinten vagyunk, ha úgy tetszik, tetszik, nem mi vagyunk az Eurostat szabályainak döntéshozói. A belga bank és a belga statisztikai hivatal azok, akik elsősorban párbeszédet tudnak folytatni a belga partnerekkel, nem pedig mi. Természetesen szívesen segítünk, de mi itt inkább csak a háttérben működünk. Az Európai Beruházási Bankkal együtt nagyon sokat fogunk beruházni abba, hogy kommunikáljuk az általunk alkalmazott normákat, remélhetőleg ez majd kifizetődik, és jobban megértik a szabályainkat és a jogelveket, amelyek a szabályok hátterében állnak. Köszönjük szépen, Nina Jill. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elmondottakat. Azt hiszem, a tényeken alapuló döntéshozatal előtérbe helyezése nagyon jó lenne, amikor mi jogalkotóként megpróbáljuk kezelni a kihívásokat, de problémát jelent, időben megkapni az aktuális információkat. Ha megnézzük például a migrációs válságot, a menekült válságot, ez az egyik legfőbb kérdés, amelyel jelen pillanatban foglalkozunk, de itt igen nehéz lehet pontos információkhoz jutni. Tekintve azt, hogy ön úgy becslé, önök úgy becslék, hogy eddig az idén kb. 750 ezer migráns érkezett Európába, nos, azt kell mondani, hogy nagyon nehéz meghatározni ezt a számot, mert körülbelül 700 ezeren kértek csak menedékjogot, de sokan vannak olyanok is, akik nem kérnek menedékjogot, és így vagy úgy mégis Európába érkeznek. Tekintettel arra, hogy mennyire fontos politikai értelemben is az, hogy pontos adatokkal rendelkezzünk ebben az esetben, hogyan tudjuk úgy meghatározni a kritériumokat, hogy az adatok pontosak legyenek, megbízhatóak legyenek ugyanis a félrevezető információért nagyon nagy árat fizethetünk, lehet, hogy pont emiatt fognak a szélsőséges pártokra szavazni a polgárok, de az Egyesült Királyságból érkezve hangsúlyoznám azt is, hogy a, az Egyesült Királyság sorsáról szóló referendum esetében is mérvadó ez az információ tehát. Rövid távon és középtávon kaphatunk e pontosabb információkat arról, hogy például hány menekült érkezik, és a menekültek érkezésének milyen hatása van a gazdaságra, az állami költségvetésekre, a szociális ellátórendszerekre. Van még egy teljesen más kérdésem is. Elhangzik sokszor, hogy az európai statisztikákat úgy teszik közzé, hogy nem igazán veszik figyelembe a regionális különbözőségeket. Az Egyesült Királyságban, például Londonban egészen mások a körülmények, mint az ország többi részében. Hogyan lehet ezeket a regionális különbségeket még jobban figyelembe venni az Eurostat információ szállításakor? Köszönöm. Rendben, köszönjük szépen. Köszönöm a kérdéseket. Először is az első kérdésével kezdeném, amely egyben nagyon bonyolult is. Mindannyian tudjuk, hogy a menekült kérdés az elmúlt hónapok során folyamatosan fejlődött, alakult, változott, nagyon dinamikus fejleményekről van szó, és a mi gépezetünk viszont egy kicsit lassú, úgyhogy ezt nem igazán tudtuk az adatokban tükrözni. Ami a menekülteket illeti, konkrét információkat tudunk adni a migrációról, a munkapiaci mobilitásról és a menekültekről. Ez részét képezi illetve a Frontex által és a más, az egyéb ügynökségek, valamint menekültügyi hivatalok által összegyűjtött információk alapján, de sohasem tudunk teljesen napra kész adatokat szolgáltatni a menekültek számáról, hogyha nem kapjuk meg a megfelelő információkat. Az a tény, hogy most elmondhatjuk, hogy negyed évente maximálisan három hónapos eltéréssel, időbeli eltéréssel hivatalos adatokat tudunk szolgáltatni, az már egészen jól megfelel a helyzet változásainak. Ami a munkaerőpiaci hatást illeti a gazdasági hatást összességében, szorosan együttműködünk a Home, az Employment és az ECFIN főigazgatóságokkal, ugyanis ők azok, akik rendelkeznek a megfelelő elemzési eszközökkel, analitikus eszközökkel. Itt különbséget kell tenni az adatok és statisztikák, valamint a modellek között. A modellek azok, amelyekkel kalkulálhatóak, kiszámíthatóak a politikai hatások. Úgyhogy a bizottságon belül vannak olyan főigazgatóságok, amelyek foglalkoznak ezzel a problémával. Ami a régiók közötti különbséget, különbségeket illeti, a regionális politikáért felelős főigazgatóság szorosan együttműködünk. Nem tudom, látták-e az évkönyvünket, és jártak-e a weboldalunkon. A regionális bontás, különösen amikor a munkaerőpiacról van szó, és hasonló kérdésekről, már most nagyon fejlett, nagyon előre haladott állapotú, de most megpróbáljuk még ezt az oldalt felgyorsítani, és megpróbálunk mérehatóbb elemzéseket is készíteni, a statisztikákat összekapcsoljuk a földrajzi információval, és ezáltal javítjuk a számítási modelljeinket is. Jelen pillanatban tehát ezen dolgozunk, így próbáljuk a makrogazdasági adatokat és a szociális helyzetet mutató adatokat összhangba hozni egymással. Köszönjük, Brian Hayes! Thank you, Chairman, and thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm az Erostat vezetőjének, hogy itt van. Tisztában vagyok vele, milyen nehéz munkát végeznek, és tudom, hogy a statisztikai adatok milyen fontosak. Nagyon fontosak, hogy a statisztikák függetlenek legyenek, ez vitálisan fontos. A társértékelés, a peer review értékel engem Írországban idén márciusban készítettek ilyen társértékelést, vagy peer review-t, és 26 ajánlást készítettek. Kérdésem, mi hogyan követik nyomon ezeket a peer review-kat? Elmennek egy országba, megvizsgáljuk, hogy mi jó, mi rossz, és utána nem törődnek vele, vagy pedig nyomon követik-e a vizsgálatok eredményét, hiszen meg kell fogalmaznunk, hogyha eltérünk egy európai normától. Második kérdésem, létezik-e az európai statisztikai információ, illetve az ezt beszerző módszertan, valamint a tagállami számítások között? Mondjuk a lakosság projekciók előrejelzések kapcsán. A tagállami módszertan és az Eurostat módszertanak között még mindig van különbség. Érdemes volna tudnom, hogy milyen diskrepanciák állnak még fenn. És ugyanez igaz az output kérdésére. Vannak gazdaságok, mondjuk kis gazdaságok, amelyek export fókuszáltak, de hogyha nincsen, nem áll rendelkezésünkre megfelelő statisztika, nem tudjuk előképpen meghatározni a gazdaság teljesítményét vagy az outputot. Azután kérdezem azt is, hogy az árnyék gazdaság definíciójára van-e valami egységes módszertam. Létezik-e tehát a 28 tagállamban egy egységes definíció? Hiszen az árnyék gazdaság kimutatásában felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt kimutatni, hogyan járul hozzá a GDP-hez, és hogyan kezeli, méri fel ezt az európai statisztikai rendszer. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Kezdjük a társértékelessel, a peer review-val, illetve az Írországnak adott 26 ajánlással és a follow-up-pal. Lesz follow-up, a peer review-knak lesz nyomon követése, mi az Eurostat végezzük ezt a nyomon követést. Jövő évben egy összefoglaló jelentést készítünk, amely az Európai Statisztikai Rendszer elé kerül februárban. Ezt az összefoglaló jelentést pedig önök is és a tanács is megkapja, egy átfogó képet rajzolunk ebben, és a tagállami statisztikus kollégákkal közösen végezzük a nyomonkövetést. Persze vannak ajánlások és más ajánlások. Vannak központi jelentőségű és kevésbé fontos ajánlások. Azon ajánlások, amelyek jogi kötelezettségekkel függenek össze, például, hogy a 223-as rendeletet eh, alkalmazzák, ezeket nagy elkötelezettséggel fogjuk ellenőrizni, hogy figyelembe veszik-e az ajánlásunkat, nagyon keményebbek leszünk, aztán vannak puhább ajánlások, amelyek mondjuk az adatgyűjtés módszerét vagy minőségét befolyásolják. Tehát mindenképpen egy minimális normát kell biztosítani a statisztikák számára, ezeket egyébként jogszabályok írják elő kötelezően, de ezen felül vannak legjobb gyakorlatok, ezekről az iránymutatások, a guideline-ok szólnak, a minimális normákat pedig behajtjuk. Aztán mondjuk a lakosság projekcióra vonatkozó közös standardok, normák kérdése. Tudom, hogy különbség van az e- ír, meg az európai lakosság prognózis között, ebből kis vita is volt, dolgozunk az ügyön, és tervünk az, hogy éves szinten állunk majd elő a lakosság projekciós adatokkal, egyéb iránt. Ahogy minden más statisztikával is tesszük, ezt is közösen megegyezett iránymutatások és normák alapján készítjük majd el, és így akarjuk meghaladni ezt a dilemmát. Mindez azonban azt is jelenti, hogy nem lesz szükségünk egyhangúságra. Elé elképzelhető lesz az is, hogy Írország egy másfajta lakosság projekciós statisztikát alkalmaz, Akkor is, hogyha a tagállamok többsége egy másfajta standardban, normában egyezett meg, ez előfordul. Árnyékgazdaság. Hát igen, ez egy olyan kérdés, amelyet gyakran szegeznek nekem, mondhatni rendszeresen teszik fel nekem a kérdést, és megismételem, amit legutóbb mondtam, általában az illegális tevékenységek statisztikai felmérése nehézkes. van egy határvonal tranzakciók között, amelyek mérhetőek, és azok között, amelyek nem. Nos, az illegális tevékenység kapcsán meg, megegyeztünk a tagállamokkal abban, hogy egy standardizált módszertant alkalmazunk. Ez a GNI e adatok um, kialakításához szükséges. Ugye tavaly, amikor az új norma magasabb össznemzeti jövedelem, vagy GNI adatokat mutatott ki, nagy felhördülés volt a illetékesek és a szakma körében. Nagyon kicsi volt persze a növekedés, de hát ez egy növekedés volt a GNI adatokban. Tibor Zani. Szanyi Tibor, tessék. Thank you very much, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Főigazgató úr, két speciális pontot szeretnék felvetni. Meg lehet, hogy ezekre már utalt. Az egyik a munkaügyi statisztikákra vonatkozik. Nagyon nehezen tudom megmagyarázni a szavazóimnak, a magyar választóknak, hogy a magyar munka Időt, hogyan számolják ki, és hogyan számít ez a munkaidő teljes foglalkoztatásnak. Tudom, hogy vannak technikai standardok, normák, de ezek annyira lazák, hogy józan paraszt észre ezt nem tekinthet. Nem mondhatjuk azt, hogy valaki teljes munkaidőben foglalkoztatott, amikor pedig nem az. Van-e tehát valami tervük arra vonatkozólag, hogy pontosítsák, vagy eh, eh, közelítsék a rendszert az mindennapos élethez? A második kérdésem rövidebb. A kormányomban a kormány és a Nemzeti Statisztikai Hivatal a szegénységről nem készít statisztikát. Egyáltalán nem. Ilyen módon a magyar lakosság nem kap információt a szegénység szintjéről. Míg a kormány közmunkaszerződéseket kínál a munkanélkülieknek 150 eurós havi fizetéssel, ez egy szégyen, de mindenfajta statisztikai alapok nélkül történik. Ez egyszerűen azt mondják, hogy ez az a pénze, amely megfelelő. Mit, mit gondol erről? Okay, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ami a munkaügyi statisztikákat illeti, még amikor a nemzeti statisztikai, német nemzeti statisztikai hivatalban dolgoztam, hallottam sokszor, hogy a definíciók távol állnak a mindennapi eh, élettapasztalatoktól. Sajnos azonban a eh, definíciók az ILO-tól származnak, tehát voltak éppen az ENSZ eh, munkaügyi hatóságának normáit alkalmazzuk mi magunk is. De nagy munkát folyt, forgott, fordítunk arra, hogy a különböző információ darabokat össze eh, rakjuk, egy nagyobb rendszert készítsünk belőlük, és így a statisztikai normák alapján szerzett képet eh, az emberek napi tapasztalatában kialakuló képhez közelítsük. Amikor az Erót bevezették, emlékszem, hogy a feleségem azt mondta, hogy amit mértek, ez teljesen abszurd. Én pontosan tudom, hogy az infláció magasabb, mint amit ti mértek. Azaz, tehát voltak éppen azt a segítséget fel tudom ajánlani, hogy jobban elmagyarázok az információt, illetve a további információ beszerzését tegyük lehetővé. Például a munkaerőpiacon belüli munkanélküli, munkában lévő, munkakereső, nem munkakereső kategóriákra új folyamat adatokat mutattunk be múlt héten éppen, és ezek az adatok a strukturális változásokat jobban le tudják írni, de szívesen felkínálom a segítségünket, szolgálataink segítségét, hogy segítsük önnek abban, hogy jobban meg tudja ezt magyarázni. Ezt a másodszorban szegénység szintje. Ez egy nehéz kérdés. A relatív szegénység amely a jövedelem elosztáson alapszik, től kiindulva vannak sokkal kifinomultabb szegénységi osztályok, szegénységi statisztikák. Voltak éppen azt mondhatjuk, hogy a következő években a tagállamokkal együtt, Magyarországot is bevonva, a jövedelem, a fogyasztás és a szegénység eh, kapcsolatát, illetve viszonyat jobban fel akarjuk térképezni, annak, érdeké, annak érdekében, hogy egy olyan statisztikai rendszer dolgozunk ki, mely az egyenlőtlenségeket jobban és pontosabban leírja. Köszönöm szépen, Márko Válli. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem. Elég közvetlen, direkt kérdésem van. A statisztikai adatok, Európában, vagy az tag, tagállami statisztikai adatokból eredeztetik a, köve, a közösségi és a tagállami gazdasági politikát, és erre hivatkoznak gyakran, amikor egy pici változás történik, azt mondják, látjátok az adatok jobbak, hát bízzatok a gazdaságpolitikában. Hogyha viszont megváltoztatjuk az adatfelmérést, mondjuk, hogy 2010-ben történt, amikor az illegális gazdaság felmérésére kísérletet tettek, aztán a Lisszabon utáni hat évben az inflációs indexeket megváltoztatták. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor nem nem szolgáljuk-e a nem hatékony gazdaság és fiskális politikák legitimációját a statisztikai adatok megváltoztatásával? Köszönöm szépen. Statisztikai doping, mi vagyunk a doping ellenes ügynökség. E- ez a szerepünk, de amint valaki elkezd statisztikai adatokat felhasználni a döntéshozatal értekében, akkor, ahogyan ezt Charles Goodard az Egyesült Királyságban megfogalmazta, amint elkezdünk egy indikátort használni a döntéshozatal érdekében, ez megszűnik jó indikátor lenni. Tehát ez fajta Heisenberg elv. És ez összefügg azzal a kormányzati struktúrával, amelyet meghoztunk. Robusztá akartuk alakítani az intézményt. Szeretném meggyőzni önt arról, hogy az európai statisztikai rendszer a legrobusztusabb intézményi keret, amelyet elképzelhetünk, hogy úgy mondjam, ezzel a jogalkotóval, aki segített eh, megteremtenünk ezt eh, az intézményt. Tehát a bizalom az, ami mindennek a középpontjában áll, bármit is teszünk az európai statisztikákkal. Ivana Maledic. Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm. Rádemacher úr. Említette a statisztikai adatok megbízhatóságát, minőségét, de szeretném még egyszer arra kérni, hogy erősítse meg ezt a folyamatot. Azt említette, hogy amikor felmerül a gyanú az a kapcsolatban, hogy a nemzeti statisztikai adatok nem megfelelőek, a nemzeti hatóságot és az Olafot is bevonhatják, és felkérhetik az Olafot, hogy vizsgálódjon. Amikor ezt megteszik, a Nemzeti Audit Hivatalt időben tájékoztatják arról, hogy mit ellenőrizzen, miről jelentsen, és ezt a jelentést aztán önökhöz jutatják el, vagy ismét nemzeti szinten esetleg, ha felmerül valamilyen fajta szabálytalanság, akkor például a főügyészséghez küldik, hogy ott tegyenek további lépéseket, milyen eljárást követnek. Ez lenne az egyik kérdésem, a második technikaibb természetű. Azokra az adatokra gondolok, amelyeket az ICPI-jal e együtt kérnek. Tudom, hogy van együttműködési megállapodásuk, de a gyakorlatban még mindig az a benyomásunk, hogy az EKB és a Eurostat hasonló adatokat kérnek a nemzeti hatóságoktól. Tervezik-e azt, hogy párbeszédet alakítanak ki az LKB-val, e és szakértői konzultációt léptetnek életbe, hogy harmonizálják ezt a fajta kommunikációt, és ezáltal a jelentés tétele kapcsolatos terheket csökkentsék. És volna még egy kérdésem, ami kapcsolódik egy olyan dossziéhoz, amely még nem zárult le a tanácsban. Az első olvasatra sor került az Európai Parlamentben egy olyan javaslatról, amely a statisztikai adatok minőségére szól a makrogazdasági egyenlőtlenségekkel kapcsolatban. Van erre vonatkozó információja? Azt hiszem, hogy gyorsan meg tudom válaszolni azt, hogy milyen eljárást követünk a nemzeti audithatóságokkal. Röviden kifejteném, hogy mi történt ebben az esetben Spanyolországban. Egy audit jelentés hívta fel a figyelmet egy regionális audit hatóságtól érkezett az jelentés Valenciából, ezt követően a nemzeti hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, és együtt megpróbáltuk orvosolni ezt a problémát, megvizsgáltuk, hogy hogyan tudjuk jobban áttekinteni a tényeket, esetre bevontuk a nemzeti hatóságokat. Ez nem egyfajta jogi, jogilag előírt folyamat, ez a belső házon belüli folyamatunk, amelyet megválasztottunk, az ilyenfajta együttműködésre a nemzeti hatóságokkal, de ezt nem egy delegált jogi aktus, hogy bármilyen egyéb jogszabály szabályozza. Másodszorban az LKB-val e való együttműködés. Nos, van egyfajta joganyag, statisztikai jogszabályokat tartalmazó joganyag, erről a tanács és a parlament dönt, kb. 200 jogi aktust tartalmaz. Ezek közül mindegyik úgy alakult ki, úgy épül fel, hogy a tagállamok kötelez, tagállamok számára kötelező adatokat biztosítani, adatokat eljuttatni az EU-hoz, és a tagállamok döntik el a szubszidiótás elvének megfelelően, ki mit tesz. Van, akik úgy döntenek, hogy a bankok, a Nemzeti Bank számítja ki a fizetési mérleget, máshol azonban a Nemzeti Statisztikai Hivatal teszi ezt meg. Tehát nem a mi döntésünk alapján dől ez el, viszont a kiinduló pont mindenképpen az uniós szabályozás, egy uniós jogszabály, ami nem eredményezi azt, hogy megduplázódik a munka. Elvben, tehát mi, a Eurostat azt mondjuk, hogy pusztán egy statisztikai pillér létezik, egy uniós jogszabály, a 338-as cikk értelmében. Ugyanakkor nemzeti szinten vannak központi bankok, amelyek a nemzeti jogszabályok értelmében felelősnek nevezhetők. Ami az MIP-t illeti, valóban ez még parkolópályán van, nem sikerült még orvosolnunk azt a problémát, amelyet röviden orvosoltam, amelyet röviden említettem nevezetesen, hogy egy nemzeti bank illetékes a nemzeti mutatók kiszámításáért. Az EKB-val nem értünk egyet a korrekció szempontjából, ugyanis az EKB azt állítja, hogy nem, nem az Eurostat illetékes, még akkor is, a döntés nemzeti szinten születik meg, mi hangsúlyozzuk a Nemzeti Központi Bank függetlenségét. És nagyon fontos, hogy a Eurostat többé-kevésbé ebbe a keretbe illeszkedjék. Éppen ezért egyfajta audit űr jött létre, ezen pedig úgy szeretnénk túllépni, hogy kétoldalú megállapodást kötünk a bizottság és az LKB között, tehát a Eurostat és az LKB között. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés pedig jó magam tenném fel. azt kérték, hogy tegyenek meg minden önök minden lehetségeset, hogy megoldják ezt, ezeket a problémákat. Készek vagyunk elfogadni a Eurostat álláspontját. Ugyanakkor ugye ott van az a szöveg, amelyről mi szavaztunk. Mi ezt nem tartjuk egy olyan fontos problémának, hogy emiatt blokkoljuk az egész folyamatot. A kérdésem pedig, két kérdésem volna, a MIP-pel kapcsolatban említett számos lehetséges irány elvet, iránymutatást, egyfajta minőségi ekvivalenciát, már ha jól értettem, mire utalt lehet, hogy a tanácsban egyfajta áttörésre kerül sor, és tudom, hogy ez egy széles témakör a makrogazdasági perspektívából, azzal a tényel konfrontálódunk, hogy néha a strukturális deficit mérése nehezen definiálható. Tudom, hogy ez főleg egy politikai, gazdasági kérdés, ugyanakkor ennek vannak statisztikai vonatkozásai is. Nem tudom, hogy a módszertan szempontjából, nem annyira a gazdaságpolitika szempontjából megvitathatnánk-e ezt a kérdést, hogy azonosítsuk azt, hogy meghatározzuk azt, hogy hogyan lehetne objektív módon egy ilyen fontos mutatót azonosítani, hiszen ez a döntéshozata szempontjából kulcsfontosságú. Köszönöm. Az HICP-vel kapcsolatos utalását értem. Igen, ez nem egy annyira lényeges probléma, ami miatt elakadna ez a folyamat. Az MIP mm, kapcsán pedig valóban Frankfurtból kaptunk pozitív visszajelzéseket, ez megoldhatja az ő problémájukat. Beszéltünk, egyeztettünk a holland elnökséggel, akik foglalkoznak ezzel, és fontolóra veszik, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma többé-kevésbé az a konfliktus volt, ami a statisztikai függetlenség és a bankok függetlensége között merült fel. Szerintem képesek leszünk megoldást találni erre a problémára. Ami pedig a strukturális deficitet illeti, miután ezt a múltkor itt megvitattuk, valóban utána néztünk a témának, de arra következtetés jutottunk, hogy a Eurostatnak erre nem kellene vállalkoznia, hiszen van két aspektus, ami általában nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Egyrészt az, hogy az ökonometriai modellt használnánk fel, és eseti alapon kellene döntenünk, és Emiatt arra következtetésre jutottunk, hogy jobb lenne, hogyha az ECOFIN döntene a Eurostat helyett. Well. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem sikerült nagyon jól lezárni ezt a reformot. Most már itt van ez a strukturális párbeszéd, amelyet rendszeresen megtartunk, nagyon hasznosnak tartjuk, Köszönjük szépen, tovább fogjuk folytatni ezt a párbeszédet formálisan is, és folytatjuk természetesen a jogalkotási együttműködést, és azért, hogy Európában továbbra is jó, megbízható statisztikákat állítsunk elő. Köszönöm. Uh, five minutes suspensions and then we... Öt perc szünetet tartunk, és utána szavazunk. Dear colleagues, uh, let's start our voting session. Kedves kollégák, kezdjük el a szavazást. Mint ahogyan mindenki tudja, ma délelőtt elfogadtuk a napirendet, az EKB-ról szóló szavazást elhalasztottuk, úgyhogy ezért csak az a Werner Langen jelentésről szavazunk, éves jelentés az uniós versenypolitikáról. Szerintem végezzünk egy teszt szavazást. Megnyitom a szavazást, teszteljük a rendszert. Do I... Oh, okay, it's here. Still two colleagues to vote, still one. Még két kollégára várunk, még egy kollégára. A szavazást lezárom. Rendben van. Igen, úgy tűnik egyel több liberális szavazás, szavazatra kell számítanunk. Érkezik a szavazókártya. Hány liberális van itt? Öt plusz még egy. Nem, nem, nem, nem gonoszságból kérdezem, mondja az elnök, csak egyszerűen nem tudjuk másképpen ellenőrizni. Kezdjük a szavazást. A Werner Langen jelentésről 42-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 43 mellette, ellene, elfogadva. Imkó 20 mellette, Ellene? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. Elkompromisszum. Az eredeti szövegről szavazunk, kettes bekezdés mellette ellene. Elfogadva, elkompromisszum két részben, első rész mellette ellene, elfogadva második rész mellette ellene. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást, de azt hiszem elfogadtuk, de azért nézzük meg. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. egy szavazat többséggel. Második, ez volt a második rész, 48-as módosító mellette, ellene, elutasítva. 49 mellette, ellene, elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. C kompromisszum, két részben, első rész mellette, ellene, elfogadva, második rész mellette, ellene, elfogadva. 167-es módosító, Blogban szavazhatunk? Mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítva. 168 mellette? Ellene? tartózkodók, nem látom az FTD-t, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elutasítottuk, igen, mert van még egy nem szavazat, egyenlő az igen és nem szavazatok száma, úgyhogy elutasítottuk. Titkárság, jól mondom? Jól mondom. 169 mellette, ellene. Itt is nagyon szoros az eredmény, úgyhogy ellenőriznünk kell. Úgy tűnik ugyanaz a többség alakult ki, mint előzőleg, de azért nézzük meg. A szavazást lezárom. Ugyanaz a többség. 170 mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elutasítottuk ugyanazzal a többséggel, de kérhetnek ellenőrzést, ha gondolják. 171. Elnézést, mondja az elnök. Számomra világos volt, hogy elutasítottuk, de persze, ha valaki kér, kéri, hogy ellenőrizzük, jó. 171 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 66 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Igen, hát az önök frakciója nagyon, nagyon nagy csalódás. dékompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 81-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 83-as mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. Most már megvan a szavazókártya rendben. 84-es mellette, ellene, tartózkodók, A liberálisok máshogy szavaztak? Vagy? Jó, nézzük meg, megnyitom a szavazást. Még egy, még két szavazatra várunk, lezárom a szavazást elfogadva. A 85-ös volt ez, ugye? Nem, a 84-es, akkor a 85-ös jön mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 86 mellette. Nem, nem az eredeti szöveg. 86 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 87 mellette, ellene Ellenőrizzük a 87-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítva. 88 mellette, ellene, ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást, A szavazást lezárom, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 90 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Imkó 10, ellenőrizzük az előzőt? Jó, ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam elfogadva, Imkó 10 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítottuk. Imkó 15, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 19 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kompromisszum F, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Imkó 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, int a 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Is... Lezárom a szavazást, elutasítva. 103-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. G két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 120 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 121-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk J kompromisszum mellette két részben, két részben, első J kompromisszum első rész mellette ellene és elfogadva, a második rész mellette ellene. A második részről pedig az első rész ben nem szerepelnek az idézett szavak, a második részben pedig szerepelnek. Hát az első részről már szavaztunk, jelzem csendben, de hát akkor legyen a második rész mellette, ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadva, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Is Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 130 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 132-es mellette, ellene tartoskodás. Azt hiszem, hogy elfogadva, de kérem mutassák jobban, koordinátorok is mutogassanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Na nem, na nem, így nem. Elfogadtuk. 134 mellette ellene elfogadtuk, 135 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette ellene. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138 mellettem, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást a 138-asról. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M kompromisszum két részben, első rész. Felolvassam? in isolated remote or outlying regions and islands nélkül mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 151, 155 mellettem, ellenem. This is check. Nem látom a kezeket, nyissuk meg, és meg is nyitom a szavazást.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 ezt leellenőrizzük, 163-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. négy mellettem, ellenem, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Is adopted. 166 in favor, against. Elfogadtuk 166, elfogadtuk N kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 176-os mellette ellenem. Nem, nem, nem, mondja az elnök. De tartózkodás elutasítva 180 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ó kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kicsivel van ez írva, mondja az elnök. Imkó 7 mellette ellenem tartózkodás. Az Imkó 7-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. 187-es mellettem, ellenem. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. P kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 194 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Q kompromisszum két részben első rész mellettem, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le az első részt, megnyitom a szavazást. Boat is closed. Lezárom a szavazást. A mistake. Okay, so vote open is voted. Vote is open again. Akkor újra megnyitom, egy hiba történt, újra megnyitom a szavazást de hát azt hiszem, hogy mindenképpen elfogadásra kerül, de lássuk meg. Még három, három képviselőnek kell leadni a szavazatát. Elfogadtuk második rész, mellettem, ellenem, tartózkodás. Nem látom, hogy emelgetnék a kezüket, tehát megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 204-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Er kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, nem látom, hogy a liberálisok szavaztak el, feltételezem, hogy támogatják. Emeljük fel a kezüket, ellenőrizzük akkor. 206-os. Vote is close. Lezárom. Elfogadtuk. 208 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 210 mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük a 210-est. Szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. Egy szavazat többséggel, 212 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük megint. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.14 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette megnyitom a szavazást a második részről. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Uh, third part. Harmadik rész mellette. I think it's a right of colleagues not to vote. Jogában áll a kollégáknak, hogy ne szavazzanak. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 238-as, 207-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 238, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ú kompromisszum, jó néhány részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harmadik rész, nem tudom miért szerepel itt az első rész, Harmadik rész következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatodik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 254 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 254-est. Megnyitom a szavazást. Elnézést, azt hittem a néppárt mellette szavazott. elutasítva. V kompromisszum szóbeli módosítóval. A szóbeli módosítóról szavazunk. Ami a restrict helyett azt szeretné írni, hogy prohibit. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ellenőrizzük. What? What is? I follow you, Elisa. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Uh, so we vote now the Most uh, a szóbeli módosító nélkül szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 mellette ellene ellenőrizzük a 263-ast, mellett megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. W kompromisszum szóbeli módosítóval a zöldek részéről, W módosító, egy szóbeli módosítóval. Tehát először a szóbeli módosítóról szavazunk. Felolvassam? Ott van a szavazólistán. Mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Kompromisszum a szóval módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 271 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 272 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 274 mellette. Ellene. A zöldek ellene szavaznak. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 275 mellette ellene elutasítva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 280 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 1. Blogban szavazzunk az Inta módosítókról? Sajnálom. Hát akkor egyenként. Inta egy mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta öt mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta hat mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta hét mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta nyolc mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta kilenc mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta tíz mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta tizenegy mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es módosító mellette ellene tartózkodók. Nem látom az FDD-t, de szerintem elutasítottuk. Azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítva, éppen hogy 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. A szavazást lezárom, elutasítottuk szintén azonos szavazatszámmal. 165 részenként első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 281 mellette, ellene, ellenőrizzük a 181-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítottuk egy szavazattal, 108, 282 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Ha mindenki egyetért szavazhatunk blogban, jó? Akkor a 203-tól 206-ig. 286-ig. Elnézést, javítja magát az elnök mellette. Ellene. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Szinte elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. Úgy láttam, most az FDD aktívabb volt. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Lehet, hogy nem volt mégsem okos blogban szavazni. Kettő 287, 287 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 288 mellette, ellene, Szerintem jobb lesz ellenőrizni, ellenőrizzük a 288-ast, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Egy szavazattal. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, AA kompromisszum mellette, AA, azaz dupla A. Szerintem egy plusz A mellette, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 299 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 299-est, megnyitom a szavazást. Vote is close. A szavazást lezártam, azonos szavazatszámmal elutasítva 300, mellette. Against, abstentions reject ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 301 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 302 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 303 és 304 mellette ellene tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, Vote Yes. Adopted. Uh, three Elfogadtuk. 305 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 306 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 307 mellette ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg első preambulunk bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg 3-tól 4-es preambuló bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, második módosító mellette ellene ellenőrizzük a kettes módosítót, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítva.